So, ladies and gentlemen, good afternoon. Let me to open. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Elvettem, bocsánat. Jó napot kívánok, megnyitom a külügyi bizottság ülését. Ha megvizsgálják a napi rendet, van egy kis változás. Következőképpen a 12-es napi rende pont az aktív párbeszéd Európáról a polgárokkal ez a 11-essel helyet cserél a 2007-es évre vonatkozó mentesítésekkel. Szerda reggelről beszélünk. Tehát, hogyha nem ellenzik, akkor a 11-es és a 12-es pont helyet, cserél, helyet cserélne a napi rendben. Szokás szerint a korábbi ülésénk jegyzőkönyvét, mégpedig a január 8-i, 13-i, ülések jegyzőkönyvét eh, el kell fogadnunk, bevette az eljárás, hogyha holnap reggelig a titkárság nem kap írásos észrevételeket, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Mielőtt elkezdjük, szeretném új tagunkat üdvözölni, Pierre Pribeticset, itt ül körünkben, Michel Rokárt helyettesíti, üdvözöljük körünkben, Pribetics úr. Mielőtt elkezdjük a munkát, van még egy kis uh, üzenetünk a webstream-től. Mindenki használja saját mikrofonját, máskülönben az interneten, mert mint tudják, most már uh, hálózaton keresztül lesz áramoltatva az ülésünk, tehát az interneten megjelenik, és ha rossz gombot nyomnak meg, rossz név jelenik meg az önök arca alatt. Első napi rendű pontunk az Európai Unió és Brazília közötti stratégiai partnerség, és Maria elleni Kopának, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt években az Európai Unió széleskörű kapcsolatokat ápolt Brazíliával, és ezért szükség van arra, hogy egy áttekintő, átfogó kereteket tartsunk fenn. Ez mind Brazília, mind az Európai Unió érdekeit szolgálja. Történelmi, gazdasági, szociális kapcsolatok vannak az országok között, megosztjuk az értékeinket, és agyként aggódunk a nukleáris fegyverek terjedése miatt, illetve ez fellépünk ez ellen, épp úgy, mint az éghajlatváltozás ellen. Lisszaboni találkozónkban mindkét fél a stratégiai partneri kapcsolatok megteremtéséről döntött, utána 2008-ban pedig az akciótervről döntöttünk. Jelentésem a legfontosabb pontokra koncentrál. Brazília kulcs jelentőségű ország a Mercosur országokkal való tárgyalások során. Ez az első pont, amelyet kidomborítok. Másodszorban Brazília jelentős szerepet játszhat a latin-amerikai regionális konfliktusok megoldásában és a béke megteremtésében harmadsorban. A világgazdasági válság fényében úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az EU és Brazília a WTO-ban együttműködjenek, és így biztosítsák, hogy a dohai forduló sikeres legyen. Ami pedig pénzügyi, a pénzügyi rendszerünk reformját illeti, úgy gondolom, hogy nagyon nagy jelentősen hozzájárulhat Brazília is a pénzügyi piacok szabályozásához. Az energiakérdésről, a bevándorlásról, a szegénységről is szólok jelentésemben. 13 módosítót nyújtottok be jelentéstervezetemhez. Köszönöm a kollégáknak a benyújtást. Egyébként a 13-ból 6-ot én magam nyújtottam be, azért, hogy a saját jelentésemet frissítsem, és ki tudjak térni a második csúcs találkozóra amely nem máskor, mint decemberben ö, került megszervezésre Rio de Janeiroban. Úgy gondolom, hogy a hármas módosító mindenképpen elfogadható, el tudom fogadni a négyes módosítót is, a hatos módosítóról már az E bekezdés szól, éppen ezért nem hiszem, hogy bármit hozzá kellene tenni a kérdéshez. Azután pedig, ami hetes bekezdést illeti, nem gondolom, hogy ezt meg, hogy nem értem ezt a módosítót, hiszen az elvekre való utalás mindig szerepel az EU szempontjai között. A nyolcas módosítót sem szeretem nagyon, hiszen a, ez azt mondja, hogy a gazdasági válság, a hátrányos helyzetőket érti, érinti, nem igaz, mindenkit érint, a tízes módosító, Nos, a tízes módosító az L bekezdésben található, nem hiszem, ugyanaz a tartalom, nem hiszem, hogy ez hozzájárult tehát a jelentéshez. És aztán itt van a 12-es módosító, amely igazi problémát jelent egy sor ellentétes kérdésre utal. Nem hiszem, hogy ebben a jelentésben kellene erre kitérni hiszen ez a jelentés a Brazíliához való általános stratégiánkról szól, és ez a módosító pedig inkább a kutatásról szól. Azaz tehát mindent figyelembe vettem, amit figyelembe kellett venni. Köszönöm. Who would like to take the floor? Ki kéri a szót? Jányesz úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez az ön első jelentése. És úgy gondolom, hogy a feladatot kitűnően oldotta meg. A téma hallatlan jelentőséggel bír, jelesül, hogyan lehet közelíteni az Európai Uniót és Brazíliát egymáshoz. Én magam néhány módosító indítványt nyújtottam be e hallatlan jelentőségű jelentéshez. Egy-kettőt elfogadott a jelentéstevő, például a hármas módosítót, azonban a módosítóim többi módosítómat nem tudta elfogadni a jelentéstevő, mondván, hogy a hatos bekezdés szól már erről, illetve a tízes pont tekintetében pedig nem egészen értettem, hogy miért nem fogadta le a jelentéstevő javaslatomat. Ezekben a kérdésekben a Brazíliával való együttműködés, tehát a terrorizmus területén, illetve a kábítószer elleni harcban, a bűnözésben. E, nos, ezek is olyan elemek, amelyeket már évek óta tárgyalunk, évek óta szerepel ez azokban a azokban a jelentésekben, amelyekkel, amelyeket Brazília vonatkozásában megfogalmazunk, tehát a nemzetközi terrorizmus, a kábítószerkereskedelem, a szervezett bűnözés, ezek állandó fenyegetést jelentenek az európai biztonság szempontjából, illetve a nemzetközi biztonság szempontjából. Ezért is gyakorlatilag automatikusan belevesszük ezeket a témákat az összes jelentésbe, nem értem, hogy miért nem fogadták jól ezt a módosítást. A 12-es módosítás a nukleáris kutatásról szól, illetve a nemzetközi nemzetközi kutatási terület, kutatási kérdésekről, ami nagyon ö, sikeres volt a termonukleáris energia ö, területén. az Európai Unióban megoszlanak a vélemények arról, politikai nézőpontból legfőképpen, hogy támogatjuk-e, avagy nem ezeket a termonukleáris reaktorokat. Tudjuk, hogy Görögországban is ez kérdés, tehát ez megosztja a közvéleményt. Ezzel kapcsolatban, tehát a kutatás területén is nagyon jó lenne, hogyha a Brazíliával szorosabb együttműködés valósulna meg. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Mr. Maiplaite, please. Maiplaite úr kapszul parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönöm Papa asszony jelentését. Szerintem nagyon pozitív aspektusai vannak ennek a jelentésnek, a Brazília és Európai Unió közötti stratégiai partnerségnek. Megköszönöm azt, hogy elfogadta frakciónk módosító, módosítá, módosítóját, Tudjuk, hogy Latin Amerikában és Karib-tengeri térségben Brazília az egyik vezető, vagy az élenjáró szereplője a regionális együttműködésnek, a Mercosurnak például. rendkívül fontos az, hogy Brazília hogy milyen múton próbál meg a gazdasági válság ellen tenni valamit, nem ugyanúgy, ahogy, ahogy Európa. szociális kérdésekben, tehát az európai szociális kohézióban, illetve a politikai, gazdasági kohézió szempontjából nagyon fontos lenne ez az együttműködés a multilaterális oldal, multilaterális szemszögből rendkívül fontos lenne ez a stratégiai partneri viszony, fenntartható fejlődés és a környezetvédelem szempontjából sem lenne elhanyagolható, aztán a bevándorlók védelmével kapcsolatban, illetve a millenniumi fejlesztési célokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. A szegénység csökkentése, illetve a szegénység elleni harc, mind nagyon szép célok, ezek is olvashatók a jelentésben, és mint említettem, elfogadta a jelentéstevő az általunk benyújtott módosításokat. Nagyon fontos kérdések ezek, a hetes módosításról van szó egyébként. És amikor a stratégiai partnerségen belül a gazdasági kapcsolatokról beszélünk, vagy kereskedelmi kapcsolatokról, akkor ne felejtjük, ne felejtjük el, hogy nem szimmetrikus a viszony a két térség között, hiszen Brazíliának megvannak a maga sajátossága, illetve ugyanígy az Európai Uniónak is. Nyolcas módosítás pedig a válságról szól. Jelentéstevő és elmondja, hogy a válság mindenkire hatással van, de el kell mondani, hogy nem mindenkire van ugyanolyan hatással. Ezért is fontos a stratégiai partnerség közöttünk és Brazília között. Együtt kell működni annak érdekében, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők is egyfajta védelmet találjanak. Nyilvánvaló, hogy nem a, ezek a legkiszolgáltatottabb személyek ö, állították elő, vagy teremtették meg ezt a, ezt a válságot, nem. Meg kell védeni tehát az Európai Unió, illetve Brazília dolgozóit, munkavállalóit, munkavállalóit is köszönöm. Muchas gracias, thank you. Köszönöm szépen, Ana Gomes. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer à colega eh, Eleni. Köszönöm szépen, elnök úr. Eleni Kopácnak szerettem megköszönni ezt a kiváló jelentést, ugyanis nagyon fontos, hogy a parlament hallassa szavát, méghozzá pozitív módon, és ajánlásokat tegyen a tanácsnak arról, hogy a braziliai stratégiai partneri kapcsolat mennyire fontos. Brazília nagyon fontos ország, és a globalizált világban különösen fontos szerepet játszik. Brazília politikai és kulturális tapasztalatát is ugyanis nagyra értékeljük. Elsősorban az, hogy a különböző fajokat hagyják keveredni, és különböző kulturális értékeket és különböző történelmi eseményeket is hagynak keveredni. A globalizált világban az ilyenfajta jelenség nagyon fontosrá válik. Portugál és szocialista állampolgárként meggyőződésem, hogy Európának sok köze van a jelenlegi Brazíliához, és nagyon sokat nyerhet attól, a intenzív stratégiai párbeszédet és konzultációt folytat Brazíliával, az ensz és más multilaterális testülettel. Ugyanis ez a fajta szinergia hatékonyan segíti a munkánkat. Egyetértek majdnem mindegyik módosítással, és azt hiszem, hogy Janyek úrnak az ellenvétései Koppa asszony javaslatait illetően a nemzetközi terrorizmus és a kábítószer kereskedelem e, szempontjából. Én úgy hiszem, hogy ezek benne vannak az egyes és az elles bekezdésben. Tehát ez azt jelenti, hogy e, igazából nincsen lényegi különbség, érdemi különbség a kettő között. Jányesz úr egy másik e, módosítást is benyújtott, amely a kettes amely az ITE projektben való brazil részvételről szó. Amikor először láttam ezt a módosítást, meg kell mondanom, hogy kétségek merültek fel, és egyetértek Alennival, egyetértettem Alennival az akkor de eh, amikor megvizsgáltam ezt a kérdést, akkor úgy találtam, hogy Janyek úrnak igaza van, ugyanis az a nemzetközi ITA projekt, amely eh, az Egyesült Államokat, Indiait, eh, Japánt, Kínát, stb. már is belefoglalta, belevonta ezekbe. Én, én most nem a nukleáris fisszió kérdéséről beszélek, hanem a fúzió kérdéséről, amely az olcsóbb és tisztább energia termeléséhez fontos. És ezt a hagyományos nukleáris erőművek eh, el tudják állítani. Tehát nagyon fontos, hogy eh, Brazíliát bevonjuk ebbe a projektbe. Hogyha önt eh, agasztja a nukleáris fegyverek elterjedése elleni harc, akkor be kell vonni tudományok, tudósokat Indiából vagy más országokból, hogy a nukleáris erőműveket megfelelő célokra alakítsák ki, e, és Brazíliát is be kell vonni ebbe a projektbe. Ugyanis ez akkor egy olyan partneri kapcsolatot jelenthet, amely hasznos lehet a nukleáris fegyverek elterjedésre szembeni, elterjedésre szembeni harccal. Köszönöm szépen, elnök úr. Dánul felszólalhatok? Köszönöm szépen. Én az ITA projektet nagyban támogatom. Ez EU és Japán közötti nagy harcot jelent. Tehát, hogy hol legyen ez a projekt. És a japánok épp ezért hatalmas összegeket ö, fektettek ebbe, azért, hogy Japánnak szerezzék meg ezt. De hát végül is aztán Franciaországban és Spanyolországban került elhelyezésre. Ez a létesítmény az iparnak is segíteni fog, hogy az új energia lehetőségekkel megbirkózzon. Épp ezért nagyon sok tudóst és országot kell belevonni abba, hogy ezt fejleszék, és ezért ezeket az iparágokat fejleszteni kell. Amikor az energiaváltás megtörténik, akkor így mindenki része lehet. De hogyha az ITRA eh, projektnek eh, részesének kell lenni, eh, részese akar lenni valaki, akkor ezt nem kaphatja ingyen, tehát nekünk is közre kell működni. Hatalmas előnyöket biztosít ugyanis azoknak, akik részt vesznek, és az ipar is hasznot húzhat ebből a jövőben. De nyilvánvalóan a saját részesedésünket meg kell fizetnünk. De fontos, hogy megnyissuk az ajtókat, tágra nyissuk az ajtókat azon szám, azok számára, akik ebben részt akarnak venni. Azt hiszem, hogy persze ezt kereskedelmi célokra még majd csak 50 év múlva tudjuk fordítani, de azért nagyon fontos most is már. Most akkor Koppa asszony fog, összefoglalja. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni kollégáimnak ezeket a megjegyzéseket. Először is Jánnyesz úrnak szeretném elmondani, hogy amikor a tízes módosításról van szó, ahogy a Gomes asszony is mondta, a jelentésemben egy egész jelentés szól a nemzetközi terrorizmusról, a kábítószerkereskedelemről és a bűncselekményekről, az emberkereskedelemről, a kézi fegyverek és könnyű fegyverek kereskedelméről. Tehát ez a módosítás igazából a jelentésben már benne lévő gondolatokat megismétli. Aztán a következő hozzászóló több kérdést is felvetett, és szeretném ezeket megköszönni neki. Igen, valóban igaz, hogy a gazdasági válság talán hatással lesz a társadalom hátrányban lévő csapataira, méghozzá jobban, mint másokra. De ugyanakkor azt hiszem, hogy itt több vonalon is fut ez a megbeszélés, és nem szeretnék csak egyetlen aspektusára utalni a, ennek a válságnak. Az ITRA projekt, és sok kolléga fűzött ehhez hozzá véleményt, Fontos, hogy megjegyezem ezzel kapcsolatban, hogy ez a jelentés az általános stratégiára ról szól. És itt a harmadik ítéről szeretnének szólni, de ez a bekezdés egy általános bekezdés, amely arról szól, hogy olyan energiát alakítsunk ki, amely az alacsony széndiokszid kibocsátási feltételeknek megfelel, és a megújuló energia feltételeinek. Tehát ez egy általános fejezet, amely energiával foglalkozik. Ezért, hogyha olyan konkrét projektekre gondolunk, mint az ITRE, az azért egyoldalú lenne, hogyha nem utalunk más projektekre is. És ez nem lenne megfelelő helyes, hogy így tegyünk. Tehát, hogyha az itrére utalunk hirtelen, amikor máshol nem is említettük az itret, ez nem lenne helyes, ezért én ragaszkodnék ahhoz, ami, ahogy én képzeltem ezt el. Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a megjegyzéseit, és az Európai Bizottságnak és a titkárságnak is szeretném megköszönni azt a kiváló együttműködést, amelyet mutattak, amikor megfogalmaztuk ezt a jelentést. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Koppal asszony. Szeretnék emlékeztetni erről, hogy a szavazás holnap délután lesz. Most egy kicsit meg kell szakítanunk az ülésünket, mert a Tajik elnök megérkezésére válunk. Tehát néhány perces szünetet tartunk, és utána folytatjuk. No, hammer. Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Uh, Nincsen kalapácsom, ezért kellett így kongatnom. Kedves kollégák, hadd üdvözöljem most itt beté, vendégünket, Ramon úr, a Tajik köztársaságnak az elnöke. Most van itt először Brüsszelben, és szeretném vele együtt üdvözölni a külügyminiszter urat, Zarifi, és Jekinov nagykövet urat, és a delegáció többi tagját is. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. You have come with a very substantial delegation, Mr. President. Uh, nagy számú tagsággal rendelkezik a küldöttség, és Norbert Justin és a kazasz, kirgiz és tadzsik országokba küldött delegációknak a vezetője. Találkozott Van Honk úrral, a belga miniszterelnöke, Szolonó főképviselő úrral, Barozó úrral és Ferrero Waldner asszonynal, és az, az Európai Beruházási Bank elnökével többek között. Az Európai Unió és a parlament is az önök országaival kapcsolatot tart Tajikosztánnal is, eh, amely Európa és Ázsia eh, kereszteződésénél eh, fekszik, és a két kontinens között mindig is fontos útvonal volt. Az Európai Unió a közép-ázsiai stratégiája kapcsolatában tavaly februárban elfogadott egy jelentést az Európai Parlamentben. A parlamenti vita azt mutatta, hogy nagyon érdekel bennünket a biztonság és a stabilitás ebben a régióban, és az emberi jogoknak a tiszteletben tartása és a jogrend. Különösen a Tajik országban történő politikai és gazdasági fejlődés amely Afganisztánhoz közel lévő régiónak a stabilitását érinti, és közvetlenül és közvetve is hat ö, olyan kérdésekre, amelyek az Európai Unió számára is érdekesek. A partneri és együttműködési megállapodást 2004-ben írtuk alá, és ez minden tagállam számára hasznos volt. Tajikisztán már ratifikálta ezt, vannak akiknek még ratifikálni kell ezt a jelentést. Peter Leosz úr a jelentésében foglalkozik majd ezzel a megállapodással a jövőben. Ezért, elnök úr, szeretnénk öntől hallani, hogy milyen a helyzet azon országokban, és a közép-ázsiai régióban történő eseményekkel való eh, kapcsolatos értékelését is szeretnénk kérni. Muhtaram Janobi Reis Vavekilon, Honumha, vagy Janobo. Elnök úr, az Európai Parlament tisztelt képviselői, Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy először is elmondjam, mennyire örülök és annak, és mennyire elégedett vagyok azzal, hogy Tajikisztán és az Európai Unió között különböző területeken is erősödnek a kapcsolatok. Különösen az elmúlt években váltak a kapcsolataink még aktívabbá, és minőségi javulás következett be. Úgy gondolom, hogy ez a mostani látogatás újabban és újból ösztönzőre fog hatni arra, hogy gazdasági, biztonsági, humanitárius, kulturális területen, valamint a regionális és nemzetközi együttműködés kapcsán is tovább javuljanak a kapcsolataink. Érdemes azt is megemlíteni, hogy nagyon átfogó kapcsolatok vannak a Tadzsik parlament és az Európai Parlament között, és ezek már 2004 óta folyamatosan erősödnek több tanácskozáson vitattuk meg különböző kérdéseket a e, parlamenti demokrácia fejlődéssel, emberi jogok, energiabiztonság, a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés, kábítószer, csempészet, fegyvercsempészet és a korrupció elleni fellépés. Úgy gondoljuk, hogy nem minden lehetős, hogy a parlamentközi együttműködés nem minden lehetőségét amivel élünk, eh, éltünk eddig. Az Európai Parlament még több segítséget, támogatást nyújthatna ahhoz, hogy Tajikisztánban a parlament működése tovább javuljon, hogyha megosztanák velünk a parlament működésének tapasztalatait, illetve ha erősödne az együttműködésünk az emberi jogi kérdések területén. Szeretnénk a gazdasági kapcsolatainkat is fejleszteni, az Európai Parlamenthez fűződő gazdasági kapcsolatainkat és szeretnénk az EU országokhoz fűződő gazdasági kapcsolatainkat erősíteni. Tavaly évben 880 millió tora volt a kereskedelem volumene, és ez a teljes tajdzsi kereskedelem 20%-át tette ki. Az elmúlt öt év tulajdonképpen a kereskedelem volumene, kül- külkereskedelem volumene háromszorosára nőtt. És figyelembe kell vennünk most természetesen a e, globális, a világméretű pénzügyi és gazdasági válságot és annak a mi gazdaságunkra gyakorolt negatív hatásait. Az export bevételeink csökkentek és elsőban alumínium és gyapot fontos export termékek Tajikisztánnak. Sajnos 50%-kal csökkent az exportunk a e, globális válság miatt. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy közösen gyors választ találjunk a válság negatív, negatív következményeire. Egy olyan egy potenciális intézkedés lehet, hogyha e, serkenteni, összönözni tudnénk a beruházásokat. E, ezeknek a szintje jelenleg elég alacsony. E, Tacsikisztán sok szénhidrogénforrással jelentkezik, és ezeknek csak 5%-a kerül jelenleg kiaknázásra. Tajikisztán területének mintegy 300 százaléka eh, hegyi, hegyvidék, és eh, tulajdonképpen a szántóföld terület, a megművelhető területnek csak egy nagyon kis hányadát eh, öntözzük. Hogyha arra gondolunk, hogy milyen nagy lehetőségeink vannak, nyilvánvaló, hogy a nemzetgazdaság felépítéséhez jobban kell kihasználnunk az erőforrásainkat. Az országnak a Rogóni vízérőművet is fel kell építeni, a vízérőmű hasznosítása kapcsán mindenképpen előre kell lépnünk. A Raguni vízérőművet még a szovjet idők alatt kezdték építeni, És Üzbekisztánnal, valamint Oroszországgal együtt működve a Raguni vízérőmű nagyon nagy segítséget nyújthat a vízhiányjal kapcsolatos problémák megoldásában az egész közép-ázsiai régióban. Nemzeti szakértők is rávilágítottak arra, hogy a Raguni vízérőműnek milyen nagy a jelentősége. Az éghajlatváltozás miatt és az araltó katasztrofális kiszáradásának a következtében nagyon súlyos problémái vannak ennek a régiónak. Ezért és nagyon fontos, hogy a szomszédos országok részt vegyenek ennek a projektnek a gyors megvalósításában, a vízierőmű felépítésében, és a közé, Közép-Ázsiában a jelenleg sajnos a régi országainak az integrációja elég alacsony szintű, szorosabb együttműködésre lenne szükség. Foglalkoznunk kell még számos tényezővel, amelyek megnehezítik a projekt megvalósítását. Nagyon Fontos az Európai Unió segítsége ahhoz, hogy Tajikisztán gazdasága tovább tudjon fejlődni. Mindenképp szükségünk van az EU támogatására. A TACIS programon keresztül 555 millió euró segítséget kaptunk már. Létezik egy mikrohitel program, azután emberi jogi területeken is segítséget kapunk, a határ igazgatási kérdésekben is támogat minket az EU, és nagyon nagyra értékeljük a különböző célokra nyújtott segítséget. Mindkét fél számára hasznos az együttműködés, és a fenntartható fejlődés mint legfőbb célkütűzés alapját jelentheti az egyre szorosabbá váló együttműködésnek. Tajikisztánban az Európai Unió egy megbízható partnere talál a közép-ázsiai térségben. A világ számos kihívással, fenyegetéssel szembesül, és hogy nem tudunk ezekre a fenyegetésekre megfelelő választ adni a határainkon, akkor nagyon súlyos következményekkel számolhatunk. Az Európai Unió támogatásával hatékonyabban tudunk fellépni a nemzetközi terrorizmus, a szervezett bűnözés és az illegális kábítószer kereskedelem ellen. Egy másik oldal ennek a kérdésnek a régió országainak nyújtott fejlesztési segítség, és természetesen Afganisztán gazdaságát is újra talpra kell állítani. A biztonsági területen folytatott együttműködésünkről is szeretnék szólni röviden. Itt már említettem, hogy Tajikisztánban működik egy EU-val közös határigazgatási program. Ennek a programnak a megvalósítására 7,3 eh, millió eurót eh, adott eh, az EU Tajikisztánnak. Ez a program költségének 20%-a. Nagyon hálásak vagyunk ezért a segítségért, de tulajdonképpen többre lenne szükség. Tajikisztán és több Tajikisztánnak és többi közép-ázsiai országnak van a leghosszabb közös határa Afganisztánnal. Itt nagyon sok a veszélyes hegyvidéki terület a közös határon. 1440 kilométer hosszú a közös határunk Afganisztánnal. És érdemes azt is megemlíteni, hogy az elmúlt tíz év során az ENSZ felmérései szerint Tajikisztán a kábítószer csempészet szempontjából frontvonalat jelenti, tehát az egyik legfontosabb útvonal és ország, ezért is különösen fontos a közös határ igazgatási program. A jelenlegi tajik társadalom egyik legnagyobb problémája az oktatási rendszer fejlesztése és csak azok az országok tudnak előrelépni, amelyek sokat investálnak az oktatásba, a fiatal nemzedék tanításába szeretnénk, hogyha egyre több tajik diák járhatna európai oktatási intézményekbe, Kiváló lehetőségei vannak a tapasztalatcserének, a barátságok létesítésének. Jó, így módon is egyre jobban megismerhetjük egymás hagyományait és értékeit. Éppen ezért reméljük, hogy az Erasmus ösztöni programok tovább fognak bővülni, és ez a program nem elégíti ki teljes mértékben Tajikisztán igényeit. Szeretnénk, hogyha több ösztöndi program lenne, és még több tajik fiatal tanulhatna európai egyetemeken. Szeretnénk, hogyha nem csak Tajik eh, diákok, hanem Afganisztánból és más közép-ázsiai országokból is mehetnének diákok tanulni az Európai Unió országaiba. Hölgyeim és Uraim, a parlamentközi kapcsolatok eh, fejlesztése az Európai Unió és Tajikisztán között egy nagyon fontos eh, lépés. Arra van szükség, hogy tovább erősítsük az együttműködést, az emberi jogokat és értékeket tiszteletben tartva meg még győződve arról, hogy az Európai Parlament segíteni fog ezen nagyon konkrét és nagyon fontos célok eléréséhez. Köszönöm a figyelmüket. President, thank you so much for, for... Köszönöm, elnök úr hogy felvázolta nekünk, milyen lehetőségeket lát eh, az Európai Unió és Tadzsikisztán közötti kapcsolatok további fejlesztésére és bővítésére. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez eh, nem csak a eh, külügyi bizottság ülése, hanem a Közép-Ázsiával foglalkozó delegációinknak is együtt, együtt, egyúttal ez az ülése. A régi országai, Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán és Tajikisztán, Türkmenisztán és Mongólia a, azok a partnerek, akikkel foglalkoznak a kollégáink. Junkevicsene asszony az elnöke ennek a delegációnak, a közép országok és EU közös delegációjának, és most neki szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, Üdvözöljük őt is, önt ismételten az Európai Parlamentben. Nagy megtiszteltetés, hogy találkozhatom itt önnel, mint az interparlamentáris delegáció elnöke. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az önök parlamenti képviselőivel, már számos ülésre találkozóra szó kerül, és véleményem szerint nagyon gyümölcsös, és rendkívül érdekes kapcsolatot ápolunk, ilyen ülésekre került szó, került sor. Sajnálom azonban, hogy az együttműködési és partnerségi együttműködést még az egyik, vagy megállapodást az egyik tagállam még nem tudta ratifikálni. Itt a parlamentben egyértelműen foglalkoznunk kell ezzel, és ezt a formalitást tisztázni kell, ugyanis ez nem engedi meg azt, nem teszi azt lehetővé, hogy ezt a nagyon hasznos eszközt használni tudja mind a két oldal. 2007. októberében egy parlamentközi találkozóra került sor Strasbourgban. Ott a Dusanbei parlamenti képviselőket láttuk vendégül. Idén, áprilisban a tervek szerint pedig Dusanbébe fogunk látogatni, tehát az Európai parlamenti képviselők egy csoportja fog oda ellátogatni, és nagyon várjuk már ezt a kiküldetést. Egy másik nagyon fontos dologra utalnék még, elnök úr látogatásával kapcsolatban. Ön járt már az egyik Európai Uniós tagállamban, Lettországban, amikor az Európai Parlamentbe érkezett, akkor röviden tudtunk is egyeztetni, és tudom, hogy más balti államokba is ellátogat, Letország után ellátogat Litvániába, hazámba, illetve Észtországba is. Amikor elnök úrral egy rövid beszélgetésre sor tudtunk keríteni, akkor megbeszéltük, illetve beszéltünk arról is, hogy Mit lenne érdemes csinálni ezen látogatás alatt a balti országok látogatásával kapcsolatban? Megbeszéltük azt, hogy nagyon sok dologról tapasztalatcserét tudunk folytatni a demokratikus átmenetről, arról, hogy milyen értékeket fogadunk el itt az Európai Unióban. A balti országokba történő látogatás alkalmat ad arra, hogy ezekről a kérdésekről ismét szót kerítsünk. Egy kérdést szeretnék föltenni elnök úrnak, amit már egyszer ugyan föltettem. Ez az lenne, hogy Tajikisztán, illetve maga elnök úr is rendelkezik a legnagyobb születési rátával a régióban, illetve világviszonylatban is élen járnak e területben. Lehet, hogy elnök úr ellátogat Litvániába, akkor beszámolhat erről is, illetve ötletei lehetnek arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne javítani a születési rátát hazámban. Ez Litváriában rendkívül fontos lenne, hiszen egyre inkább előregedik a lakosság. De komolyra fordítva a szót, azt kérném elnök úrtól, hogy számoljon be arról, hogy véleménye szerint hogyan lehet szorosabbra vonni az Európai Unióval való együttműködést az Európai Unióval, annak egészében, illetve különös tekintettel a balti államokra. Egy nagyon jó lehetőségre már beszámolt elnök úr. Ez az lenne, hogy az Európai Unió segítséges, segítséget nyújthat Tajikisztán oktatási rendszerében, tehát iskolákat, iskolák felépítésében. Illetve meg, az Európai Unió megkönnyítheti azt is, hogy fiatal gyerekek oktatása megoldódjon. Az Európai Unió 2007-2013-as időszakban 750 millió eurót szentel a közép régiónak. Az oktatási programok például egyértelműen ezen országok jövőjéről, az oktatási program és más programok egyértelműen ezen régió jövőjéről szólnak. Az a célja ezen programoknak, hogy az fiatal társadalmaknak, mint például Tajikisztánnak segítsenek. Üdvözlöm Önt még egyszer, tehát elnök úr az Európai Parlamentben, az Unióban, és remélem, hogy az Európai Parlamentben megrendezett találkozók, ülések hasznosak lesznek az Ön számára, és megköszönöm, hogy ide látogatott. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Andrik Jene asszony következik most. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, gratulálni szeretnénk önnek, hogy itt megjelent az Európai Parlamentben. Két kérdésem van először. Szólt az energiabiztonságról. Az energiabiztonság az, az egyik legfontosabb kérdés az EU programjában. Talán konkrét projekteket is említhetne, hogy Tajikisztán hogy tud hozzájárulni az Európai Unió energiabiztonságához. Aztán szólt Afganisztánról is. Kérem szépen értékelje azt, hogy milyen segítséget nyújt az Európai Unió ennek az országnak. Köszönöm szépen. Thank you, uh, Elnök, köszönöm. Haleckis or. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr. Paleckis úr kapott szót. Thank you, thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a készséget, hogy az önök országa és az Európai Unió közötti kapcsolatokat fejleszteni akarják. A regionális együttműködésről kapcsolatos a kérdésen. Ugyanis tudjuk, hogy ez a biztonság megerősítése és a gazdasági kapcsolatok megerősítése szempontjából ez nagyon fontos. Tehát Tajikisztán szomszédaival milyen a regionális együttműködés? Másik kérdésem, hogy milyen kapcsolatai vannak Tajikisztánnak olyan országokkal, mint Oroszország és Kína. Köszönöm. Yeah. Uh, Mr. President, you have the floor. Elnök úr, elnök úr, most öné a szó. Először is szeretném megköszönni mindenkinek a kérdéseket. Az Európai Unióban tett látogatásunknak az első rendű célja, amely az első hivatalos Tadzsik elnök által tett látogatás, azzal a célral jött létre, hogy Tadzsikisztán és ezen országok közötti kapcsolatokat megerősítsük. Szeretnénk országaink, országunk és a többi ország közötti kapcsolatokat szorosabbra fonni, és bár ezek a kapcsolatok már is jók ezekkel az országokkal, de a mai világban lehet rajtuk változtatni és javítani. Ezen kívül szeretnénk ezeket jogi alapokra helyezni, tehát szerződéseket kötni azért, hogy az országok lakósai közvetlenül és kapcsolatban léphessenek egymással. Az európai országokkal nagyon jó a kapcsolatunk, és az Európai Unióval és az Európai Parlamenttel is magas szintű kapcsolatokat tartunk. Ezt az együttműködést szeretnénk továbbfejleszteni. Bár tudatában vagyunk annak, hogy a jelenlegi helyzet az a világban nem feltétlenül kedvező. Előadásomban már említettem, hogy Tajikisztán földrajzilag fontos helyet foglal el és 1450 kilométer hosszú szárazföldi határunk van a többi országgal. Ismerjük az afganisztáni helyzetet, és azt a helyzetet is, ami azóta alakult ki, hogy a Szovjetunió összeomlott a tadzsik-afgán határon egy biztonsági zónát, egy úgynevezett puffer zónát tartunk, azért, hogy a különböző kereskedelmeket, fegyver, kábítószer, emberkereskedelmet megakadályozzuk. Tadzsikisztán miután elért, el, ki, harcolt a függetlenségét, nagy anyagi károkat szenvedett a polgárháborútól, 10 milliárd dollárnyi kárt. Van egy tajik mondás, hogyha a szomszéd háza ég, és nem segítünk neki, akkor a lángok átterjednek a mi házunkra is. Tajikisztán szintén, követ, eh, szintén szenvedett a háború és az afgán terrorista cselekmények következményeitől. A tapasztalataink nagyon szomorúak a terrorizmus miatt, ugyanis a nemzetközi terrorizmus országunkat is fenyegette. A 90-es évek végén felhívtuk az országokat és az ensz hogy a tajik-afgán határzónában egy biztonsági övezetet alakítsunk ki. De egy mondattal elintézték ezt a kérést. Nekünk sok problémánk van, és a helyzet a világban mindenki számára bebizonyítta, hogy csak akkor tudunk szembenézni ezekkel a kihívásokkal, hogyha mindannyian együttműködünk. A terrorizmus elleni harcban Tajikisztán is aktíven szeretné részt venni, és szerintem az Európai Unió jelentősen hozzájárulhat a kábítószer ember és fegyverkereskedelem elleni harchoz. Ugyanígy az afganisztáni problémá megoldásához is. Szerintem az afganisztáni kérdés megoldásának egyetlen kulcsa a békés tárgyalások eszköze. Ezért látogattam el most az Európai Unióhoz, és megyek a balti országokkal is. Volt egy másik kérdés is, amely az oktatás területén való együttműködést célozta meg. Mint már mondtam korábban is, Tajikisztán üdvözli hogy az Európai Szabadság Intézményt megnyissa, hogy ne csak a tadzsik diákok számára, hanem más közép-ázsiai és afgán diákoknak is lehetőséget biztosítson, hogy magas szintű tanulmányokat folytathasson. Ilyen módon az Európai Unió értékes módon hozzájárulhat az ő képzésükhöz. A tadzsik polgárháború 97-ben befejeződött, és aláírtuk a Nemzeti Megbélés, Megbékélési ö, megállapodást az ellenzéki csaporttal. Azóta sikereket értünk el sok területen, és ma sok diák képződik a felsőfokú e, e, oktatási intézményekben. Ezen kívül szakiskolák, főiskolák is működnek. Ezen okból egy elnöki alapot hoztunk létre, hogy a tehetséges diákokat támogassuk. És hogy képezzük a diákokat, a szakértőket olyan területeken, amelyekre szüksége van Tajikisztánnak. A következő kérdés hogy milyen érdeke fűződik Tajikisztánnak az EU-val való kapcsolat megerősítéséhez. Lehet, hogy vannak olyan európai állampolgárok, akik nem is tudják, hogy hol van Tadzsikisztán, de a tadzsik alumínium és e, arany elsősorban e, az európai országokba kerül exportra. Tehát bennünket inkább a magas e, szintű technológia az országba való vonzása érdekel. Most a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel és az IMF-fel szeretnénk egy nemzetközi projektet kialakítani, az ezüst bányászat területén, azért, hogy 55 ezer tonna ezüstöt tudjunk bányászni évente. Ez az Európai Unió országainak érdekében is áll hogy kiaknázzuk ezeket a gazdag erőforrásokat Tajikisztánban. Tehát valószínűleg az Európai Unió országainak is érdekében áll, hogy szorosabbra fűzzük ilyen jellegű kapcsolatainkat, és magas szintű technológiák vihessenek Tajikisztánban, ahol az erőforrások léteznek. Ilyen módon fogjuk tudni elérni céljainkat. Dence, ja oczywiście chciałem się przyłączyć do słów. Elnök úr, szeretném köszönteni Önt itt a parlamentben. Közép-Ázsia nagyon fontos partnere lehet az Európai Uniónak. Egy új együttműködési modellt kell kialakítanunk. De most egy kérdést szeretnénk feltenni a beszédével kapcsolatban. Ön említette, hogy közép-ázsiai országok között van egyfajta politikai túlzott becsvágy, ha jól értelmezem a szavait. Szeretném, hogyha egy kicsit bővebben kifejtené, mit ért ezen a túlfűt, ezeken a túlfűtött politikai ambíciókon. Hogyha talán könnyebb, akkor feltetem a kérdésemet angolul is. amire nincs szükség, mert a kérdés nagyon jól le lett fordítva angolra. Sajnos még egyelőre nem kapunk fordítást. A regionális együttműködéssel kapcsolatban a következőt szeretném elmondani. A régióban még számos a probléma. Számos probléma van. És természetesen a legfontosabb, a legsúlyosabb problémája az egész közép-ázsiai térségnek az energia és az erőforrások kiaknázása. A víz források 60%-a Tajikisztánban ered. És napjainkig Tajikisztán ennek csak 5%-át hasznosítja. A fennmaradó 55 százalékát a vízforrásoknak a szomszédos országok hasznosítják. És ahogyan már említettem, a hegyi vidékek aránya 95 százalék. Tajikisztánban nagyon kevés a megművelhető terület és ezért reméljük, hogy a közeljövőben sikerül ezen a területen előre lépni. Természetesen szükségünk van az európai intézmények támogatására segítséget szeretnénk kapni, hogy például megvalósíthatósági tanulmányt készíthessünk a tervezett vízerőmű, vagy más projektekkel kapcsolatban is, amelyeket terveznek a régióban. Selecki úr. Itt vagyok, elnök úr. Lengyelül fogok beszélni, hogyha van fordítás. Elnök úr. Amikor a kollégám kérdésére válaszolt, egy nagyon érdekes dolgot is megemlített, beszélt az oktatásról. Hogyha a jövőre gondolunk, és arra gondolunk, hogy milyen nagy a fiatalok aránya a tajik lakosságban, akkor ez valóban az egyik legfontosabb kérdés. Az oktatásba sokat kell investálni, és ez költséges dolog, és ennek a gyümölcsét csak később hozza meg ez a beruházás. Említette, hogy jó lenne, ha több csere lenne, de önök mit tudnak kínálni? Mit tud felajánlani Tadzsikisztán? Tadzsik és is például szívesen fogadna európai kutatókat, akik az önök országa és az EU országai számára is hasznos közös kutatásokat végezhetnének, akár az említett vízerőmű projekttel kapcsolatban? Vagy talán vannak más projektek, más programok is, amelyeket például a filológiai tanulmányok területén is együtt lehetne megvalósítani. Ez egy első nagyon jó lépés lenne a két fél közötti kapcsolatok erősítése területén. с одним очень э, ведущий высшее учебное заведение Бельгии. Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer. A küldöttségben helyet foglal az egyik állami egyetem igazgatója is, várakozásaink szerint egy oktatási területi nagyon fontos egyezményt fogunk oktatási, fontos oktatási egyezményt fogunk aláírni az Európai Unióval, és természetesen az Európai Unió partnerünk. Nagyon szorosan együttműködünk az oktatás témájában az EU-val. Nagyon jók az alapjaink, több mint 24 külföldi ország tanulói, diákjai tanulnak a tajik gimnáziumokban és egyetemeken, főiskolákon. Ezen a területen természetesen még lehet javítani a helyzetet, Fontos az is, hogy a finanszírozás, a mikrofinanszírozás, a bankrendszerek témájában javítsuk az oktatást Tajikisztánban. Célunk az is, hogy az oktatás ezen irányultságait fejlesztjük a jövőben. Ezen aktívan dolgozunk. Üdvözlünk Üdvözöljük az Európai Unió összes képviselőjét, szívesen látjuk önöket, Tajikiszt, szívesen látjuk önöket Tajikisztánban, és reméljük, hogy gond nélkül megkapják majd a látogató vízumot. Ah, quelles sont les questions qui vous ont été posées Alors, euh, d'abord, non mon groupe. Elnök úr, nagyon örülünk, hogy itt üdvözölhetjük. És többünk számára ez az első alkalom, hogy egy olyan országot megismerjünk, amit eddig nem sikerült megismernünk. Két dolgot is említett Afganisztánnal kapcsolatban, és bennünket ezek nagyon érdekelnek. Említett, hogy a kábítószerkereskedelem ellen harcolnak, és hogy a partneri kapcsolatok Európával segít a fegyverkereskedelemben is fegyverkereskedelem elleni harcban is. A kérdésem egyszerű. Meg tudná magyarázni konkrétabb formában, hogy ezzel a két kérdéssel hogyan foglalkoznak, tehát a kábítószer és a fegyverkereskedelemmel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, elnök úr, parancsoljon. Спасибо. Вот Szépen köszönöm. Nagy érdeklődéssel hallottuk eh, ezt a, hallgattam meg ezt a kérdést. Eh, Dusanbei repülőtér és eh, egyáltalán ez a térség az egyetlen olyan hely, ahol a francia megfigyelő csoport működik, nagyon aktívan együtt működünk Franciaországgal, és a koalíciós erőknek is innen tudunk segítséget nyújtani. Talán érdekes önök számára, hogyha elmondom, hogy kirgizisztáni katonai állomáson is működik egy egység, amelyek a tadzsik légteret használhatják, és soha nem kértünk tulajdonképpen cserébe, ezért semmit. Most van szó arról, hogy a Dusanbei repülőtérre is beengedjünk e további egységeket. A francia katonai egységeket azért engedtük tevékenykedni a Dusanbei repülőtéren, mert szeretnénk békében élő szomszédokkal rendelkezni, és szeretnénk elősegíteni a békés változásokat. 1997 óta vagyunk tudatában annak, hogy milyen sűrűs problémát jelent a kábítószer csempészet, és 1997 óta használják a csempészek, a kábítószer csempészek Tajikisztánt fontos tranzit útvonalként 1997-ben Tajikisztán az ensz együtt működve létrehozott egy kábítószer ellenes hivatalt, amely nagyon sikeresen működik, nem csak Tajikisztánban, hanem az egész régióban. Az első években a kábítószer ellenes hivatal vagy ügynökség rengeteg eh, heroint tudott lefoglalni, több tonnányi eh, heroint, eh, kábítószert sikerült lefoglalnunk, amit természetesen Afganisztánból próbáltak csempészni, Tajikisztánon keresztül. Szeretnénk, hogyha Afganisztán egy békés szomszédországá változhatna. Nagyon fontos érdekünk fűződik ahhoz, hogy stabilizálódjon az egész régió. Békét akarunk Afganisztánban és szeretnénk létrehozni olyan mechanizmusokat, amelyel elő lehet segíteni a békés változásokat, de sajnos a nemzetközi közösségnek még nincs kellő eszköze, nincsenek megfelelő mechanizmusai arra, hogy valóban békét lehessen teremteni Afganisztánban. Az Európai Parlament tisztelt képviselőjének szeretném elmondani, hogy amikor 2001 után létrejött a terrorizmus elleni koalíció, koalíció. Nos, azóta az Afganisztánban lefoglalt kábítószer mennyisége háromszorosára nőtt. És ez már nem elég, egyáltalán az egész fenyegetést gyökeresen kellene tudni megszüntetni. Tanok úr, nem elnézést, Kejzer asszony. Én csak annyit szeretnék mondani Ramon úrnak, hogy én belga vagyok, nem francia. Örer. Uh, Gasparin Tanok. Uh, thank you, Chairman. Tanok úr, köszönöm, elnök úr. Én brit vagyok, és nem amerikai, csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom. Ír sem vagyok félben, na jó, negyedben. Kirgizisztánban lezárták tíz nappal ezelőtt az USA légibázist, ugyanakkor pedig egy hatalmas orosz hitelt kaptak. Veszélyezteti-e ez az ISAF bevesztést, bevetést Afganisztánban, ahol sok tádzsik is részt vesz? Emlékeztetett arra, hogy az iszlámisták és a szekuláris erők között a 90-es években polgárháború dúlt, amelynek következményeiből tanulni lehet. Az a kérdésem, hogy mit tanulhatunk ebből a polgárháborúból a Fatah és a Hamas közötti testvérháborúról. Van-e valamilyen tapasztalat az önök tes, polgárháborúból szerzett tapasztalata, amelyet használhatnánk a közel-keleten? Kérdezem azt is, hogy iráni rokonaikkal milyen a viszonyuk, és hogyan látja, hogy vajon Obama elnök javítani tudja-e majd az USA Iránhoz fűződő kapcsolatait. Köszönöm szépen, Tanok képviselő. Manasz, Igen, úgy gondolom, hogy a kirgiz elnököt kellene megkérdezni a katonai bázis bezárásáról. Tajikisztán légtere a nemzetközi koalíció repülői előtt nyitott, és ilyen módon az, az ISAF vagy az ISAF erői számára is. Mindent megteszünk, hogy támogassuk a légi és a szárazföldi közlekedést Ami pedig a polgárháború kérdését illeti, ami pedig a katonai bázis kérdését illeti, hát úgy gondolom, hogy ez valóban az amerikai és a kirgiz képvisel, adminisztráció kell, hogy megoldja. Ami pedig a tajik polgárháborút illeti. Nos, ez egy mély sebb az ország történetében. Egy év alatt öt miniszterelnöknek és két elnöknek kellett lemondania. A világi erők és a szélsőségesek csaptak össze ebben a polgárháborúban, amely szélsőségesek voltak éppen az államformát, az alkotmányos rendet akarták aláaknázni. Nyolc tárgyalási fordulót tartottunk, és az egységes tadzsik ellenzéki csoporttal végül is a kerekasztal beszél tárgyalások eredményre jutottak. Tisztában vagyunk persze azzal, hogy a béke és a stabilitás megteremtése a világ egyetlen országában, egyetlen belharcok által dúlt területén sem egyszerű. De nagyon fontos, hogy a felek képesek legyenek leülni egy asztalhoz. Lett légyen szó metaforikus vagy konkrét asztalról, nagyon fontos, hogy ezek a felek egymás szemébe tudjanak nézni, és mindent megtegyenek azért, hogy a békéért dolgozzanak. Az ENSZ béke teremtő és béke fenntartó osztálya jelentős tapasztalatokat szerzett a béketeremtés területén, bár nem állítom, hogy ez egy az egyben átvéhető a közel-keleti térségre. Iránhoz való viszonyunkat illetően mind történetileg, mind a történelemben, mind szociálisan, mind pedig nyelvileg szoros rokonok vagyunk, valóban így áll a dolog. És ahogy már korábban mondottam, A konfliktusok az Irán és USA közötti feszültség megoldása kizárólag békés úton lehetséges. Le kell ülni a tárgyalóasztalhoz, bátran fel kell vetni a nyitott kérdéseket, és tárgyalásos módon kell ezeket rendezni. Ezt a feszültséget nem lehet katonailag megoldani. Iránt nem lehet összekeverni Afganisztánnal, de még akar Irakkal sem. És ne felejtjük, hogy bármilyen katonai beavatkozás elsősorban a civil lakosságot érinti. Az iráni fél már kinyilvánította teljes készségét arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat az új adminisztrációval, az új USA adminisztrációval. Ezért nagyon fontos, hogy elkerüljük a kettős normák alkalmazását. Mindenkire egy norma kell, hogy vonatkozzék, mind az irániakra, mind az amerikaiakra. hogyha Irán bizonyíthatóan békés célokra dúsítja azt a kis uránt, hát hagyd dúsítsa. És Fontos persze, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel szorosan együttműködjenek, de még egyszer mondom, kizárólag a békés tárgyalások útján lehet rendezni ezt a feszültséget. Iránnak gazdag történelme van, az ősi Perzsiába vezet vissza története, kultúrája, és ez is arra predestinálja őket, hogy békésen oldják meg a problémákat, illetve azt a feszültséget, amely az USA és Irán kapcsolatában megjelent. Köszönöm szépen. Rócsek képviselő, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, egy kérdésem volna Afganisztánt illetően, hiszen mind a NATO-ban, mind a nyugati fővárosokban, mind az USA-ban áttekintik az Afganisztán felé irányuló politikát, mi volna a tanácsa? Milyen stratégiát folytassunk? Növeljük meg katonai jelenlétünket, vagy sokkal inkább a diplomácia kártyáját játsszuk ki? Tárgyaljunk a tálibokkal, vagy a tálibok egyes csoportjaival? Milyen tanácsot adna nekünk Afganisztán kapcsán. Köszönöm. Pésa sama, man eh, darguf düşünüyorum, pésa admıyorkanam, man sağ ol, bir sormuyorkanam. Először is el kell, hogy mondjam, hogy az összes ülésen, az összes fórumon, ahol megjelenek a nemzetközi porondon, mindig elmondom, hogy mit gondolkod, hogyan gondolkodom Afganisztánról. Nagyon fontos politikai eseményre kerül nem sokára sor Afganisztánban, elnököt fognak választani. Nagyon fontos pillanata ez az afgán társadalomnak és a nemzetközi közösségnek véleményem szerint aktívabban részt kéne vállalnia abban, hogy megelőzze, hogy megelőzze azt, hogy jogtalan személyek befolyást szerezzenek az, az választáson, illetve az is rendkívül fontos, hogy az afgán közigazgatás továbbra is szorosan együttműködjön az összes olyan ügynökséggel, amelyek működnek már Afganisztánban, és nem szabad el, el, elfeledkezni az etnikumok kérdéséről sem. Ezzel kapcsolatban úgy látom, hogy az összes kormány erőfeszítését, kapacitását egyesíteni kell. Nem szeretnék, hogyha tovább mérgesedne a helyzet a talibánokkal kapcsolatban, Afganisztánban. Hiszen Hogyha ez megtörténne, az káros hatással lenne Közép-Ázsiára e, is. Mi az választás felké való felkészülést illeti, országunk már nyilatkozott arról, hogy készen áll bármilyen segítségnyújtást megadni Afganisztánban, és segítünk abban is, hogy az afgánok visszafordítsák a negatív trendeket, illetve hogy a, a mák mezőket mezőgazdasági termelésre használják. Tehát más mezőgazdasági termékek termesztésére használják fel a termó, termőföldeket. A nemzetközi közösség feladata az is, hogy központi szerepet játszon a rendőrségi és egyéb ellenőrző szervekben, Afganisztánban. Bizonyos országok ígéretet tettek arra, hogy, segít, hogy segítenek Afganisztánnak, illetve a biztonsági és rendőrségi szervek építésében segítséget nyújtanak. Az utolsó kérdés következik. Elnök úr, mondaná néhány szót a tudományos kapcsolatokról hazája, illetve az Európai Unió között a technológia területén. Mi tóka? mi motanha azért szavol uh, e, dodim, motanha csügen pusni borim működni. Néhány perccel korábban már megválaszoltam az egyik erre vonatkozó kérdést mégpedig hogy minden kezdeményezést támogatunk, melynek a modern, a magas technológia kifejlesztése a célja. Tajikisztánnak szüksége van a high-techre, a legfejlettebb technológiára, és éppen ezért az Európai Unió minden tagállamával szorosan szeretnék együttműködni. Hogyha például megvizsgáljuk a vízierőművek építésére vonatkozó terveket. Ezeknek hallatlan jelentősége van Tajikisztánban, és mi egész biztosan az európai technológiát is alkalmazni fogjuk. Szükségünk van az önök tudására tapasztalatára. Azért is jöttem Brüsszelbe, hogy kifejtsem, milyen nagy szüksége van Tadzsikisztánnak, a tajik iparnak, az önökkel való együttműködésre. Azért jöttem, hogy átadjam ezt az üzenetet. Nyitva állunk, örömmel várjuk a befektetőket, a vállalkozókat, látogassanak meg bennünket, nézzék meg ezt a szép országot, a világ e tudálatos és ugyanakkor magasan fekvő részét, győződjenek meg arról, hogy érdemes itt dolgozni, munkálkodni. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólást ehhez az eszmecseréhez, és köszönöm azokat a tanácsokat és észrevételeket, amelyeket az Európai Unió régiában foglalt politikáját folytatta, és most hagyd mondjam már Tajikul, köszönöm szépen elnök úr a részvételét. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Kennedy. So colleagues, let's start with our next item. Kedves kollégák, kezdjük a következő napi rendi pontot. Uh, Fausto Pocsár úrral való eszmecsere a volt Jugoszlávia elkövetett bűncselekmények kivizsgálására felállított nemzetközi törvényszéknek a bírája előadásában. 2000 februárja óta működik közre, először is a bírósági ügyeket vizsgáló bíraként, és aztán a fellebbviteli bíróságon. És és a ruandai nemzetközi törvényszékben is felebbiteli bíró, és 2005-től tavalyig működött közre itt a bíróságon. Szeretettel üdvözöljük itt önt, és önné a szó 15 percben, és aztán természetesen kérdések és válaszok is következhetnek. csak... Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a találkozóra. Mint tudják, tavaly november óta már nem az IKT-nek dolgozom. Patrick Robinson választották meg elnöknek, és ő szívesen jött volna maga, hogy önökhöz szóljon, azonban sajnos még mindig egy olyan ülést, ülést vezet, amely mindennapi meghallgatásokkal működik. Tehát nem tudott eljönni, de egész biztos, hogy örömmel látogatja meg az Európai Parlamentet egy más alkalommal. Én egy felleveteli bíróként szólok meg, az elszólalok meg az elnök megbízásából, és nagyon hálás vagyok, hogy a Ikténél töltött időszakomnál szerzett tapasztalatomat megoszthatom önökkel, többek között, amikor az IKT elnöke voltam, ekkor szerzett, szerzett tapasztalataimat. Röviden néhány számot szeretnék mondani. 1993-ban állt fel az IKT, 161 embert ítélt el, és ezek közül csupán kettő menekül. 116 ember elleni eljárás sikerült lezárni, és 45 egyén esetén még nyitva áll az eljárás, e, ezek közül heten már a fellebbviteli szinten, hét ügy már a fellebbviteli szinten van. Ahogyan többször elmondtam a büntető törvényszék elnökeként, a büntető törvényszék, tehát az IKT célja az, hogy a régióban segítsen a békét újra megteremteni. És a béke és a megbékélés célját természetesen az IKT egyedül nem szolgálhatja, hanem és az igazságszolgáltatási intézmények sem elsősorban e célt szolgálják, bár hozzájárulhatnak a cél eléréséhez. Én pedig a törvényszék úgynevezett kiegészítő stratégiájáról szeretnék beszámolni. Ezt a törvényszék, tehát az IKT dolgozta ki az évtized elején, és ezt az ENSZ biztonsági tanácsa is támogatta. E stratégia célja az volt, hogy lezárjuk tevékenységünket, és a volt Jugoszláviában működő bíróságoknak, büntető tanácsoknak adjuk át az ügyeket, amint ők erre készek és hajlandóak. Figyelembe kell venni, hogy az ICTI csak nagyon kis számú esettel tud és tudott foglalkozni, 161 esetről számoltam be. Azonban a régióban több ezerre tehető a polgárháború során elkövetett bűncselekmények elkövetőinek száma, Ezekkel az esetekkel az IKT mind nem tud foglalkozni. Hogy adjuk vissza az eseteket a régióba? Egyrészt visszautaljuk az eseteket, amelyekkel már foglalkoztunk, azon eseteket, amelyek nem kiemelt bűnözők ellen zajlanak. És így a bosznia-hercegovinai bíróságok, e, e, hoz küldtük vissza a legtöbb ügyet, kettőt Horvátországba és egyet Szerbiába, és itt a nemzeti büntetőbíróságok járnak el majd az elkövetők és egyben terheltek ügyében. Meggyőződésünk, hogy tisztességes és e, korrekt eljárást biztosítanak számukra ezekben a bírások, bíróságokban. Második intézkedésként pedig nyomozati anyagokat juttatunk vissza a bűnöldöző szerveknek, azon esetekben, amikor nem lehetett vádat emelni az iktinél, de a nyomozás még zajlik. Visszaküldtük az információkat, az anyagokat a volt viából létrejövő államok ügyességeinek. A harmadik fő megközelítésünk az volt, hogy dokumentumokat, videóanyagokat, interjúkat adunk a helyi médiumoknak, azért, hogy a médiumok és a helyi igazságszolgáltatás is használni tudja az IKTI által összegyűltött terhelő bizonyítékokat. Ez tehát egy olyan stratégia, melyne, stratégia, melynek nem az kizárólag a célja, hogy az IKTI ügyeit lezárjuk, hanem sokkal inkább lehetővé tegyük hogy az emberiség elleni bűncselekmények, illetve a háborús bűncselekmények elleni eljárásokat a helyi bíróságok és ügyészségek folytassák le, olyan ügyekben is, amelyekben a biztonsági tanács mandátuma során eh, az IKTI kezdte el a ügyek tárgyalását. Nos, az utóbbi időben egy sor intézkedést foganatosítottunk, amelyek egy olyan együttműködés keretében történtek meg, amikor még az együttműködés régen egyirányú utcánként működött, jelesül a helyi bíróságok és bűnüldöző szervek láttak bennünket el információval, most azonban az intézkedéseink következtében kétirányúvá vált ez az adatforgalom, hiszen a helyi bíróságok az iktihez fordulhatnak, és kérhetik, hogy biztosítsunk számukra hozzáférést a bizalmas, nyomozati és vizsgálati anyagokhoz, és ebben az esetben az IKTI megvizsgálja ezeket a kéréseket, és természetesen a szükséges garanciák fennállása esetén biztosítjuk a helyi bűnöldöző szervek betekintését az anyagokba. A biztonsági intézkedéseknél külön meg kell említenem a tanuk védelmét is. Célunk tehát az, hogy a helyi igazságszolgáltatás jobban működjön, és igazából folytatni tudja az általunk végzett munkát. Így partneri kapcsolatot alakítottunk ki a bíróságokkal, találkozókat tartunk velük, eszmecserét folytatunk. Ha pedig valamilyen probléma merül fel az együttműködésben, akkor igyekszünk erre megoldást keresni úgy, hogy az ikti bírái és a helyi bírák megtanácskozzák, mit kell tenni. Azért, hogy ezt az eljárást és az ikti igazságszolgáltatását és igazságszolgáltatási és bíráskodási gyakorlatát eh, hozzáférhetőbbé tegyük a helyi eh, bűnöldöző szervek számára két eh, dokumentumot fogadtunk el. Egyrészt az Unicrit, másrészt pedig az Othírt, az Othír voltak éppen az Ebesznek egy testülete. Ők segítik, tehát az Unicri és az Othír segíti együttműködésünket a helyi igazságszolgáltatási hatóságokkal. A múlt évben egy felsorolást készítettünk, hogy milyen nehézségekbe ütközik az IKTI és a helyi bíróságok együttműködése, és ez a jövendő eszmecseréjének alapját biztosítja, feltárva annak a lehetőségeit, hogy hogyan lehet a helyi bíróságok és az IKTI között elmélyíteni, tökéletesíteni az együttműködést. nem arra gondolunk, hogy a helyi bíróságok egy az egyben vegyék át az ikti büntető eljárási szabályait és gyakorlatát, hiszen az egyes államoknak saját büntető eljárási törvényük van, de az együttműködés szándéka mindkét oldalon megjelent, és célként fogalmazódott meg, hogy adjuk tovább az általunk szerzett tapasztalatokat és információt is. Mi pedig örömmel teszünk ennek eleget. Van még egy további szempont is, amely meghatározza munkánkat. Ez nem annyira az igazságszolgáltatása függ össze szorosan, hiszen miről is van szó? Most arról van szó, hogy a régió lakossága számára megmutassuk tevékenységünket. Nagyon nehéz. Az egyszerű emberek számára megérteni, hogy a nemzetközi bíróságok és ezek köz, ezen között az IKT, a Nemzetközi Büntető Törvényszék hogyan is dolgozik, mit csinál, még a jogászok sem értik gyakran ezt a munkát. Tehát az egyik elképzelésünk az volt, elképzelésem az volt, és ezt bosz, bosnyák kollégáimmal is megakosztottam, hogy olyan tudásközpontokat hozzunk létre, ahol szakértő emberek magyarázhatnák el az érdeklődő közvéleménynek, hogy hogyan szolgálódik, szolgáltatódik az igazság. Azaz, hogyan működik az igazságszolgáltatás. But this is already ezek az anyagok nagyjából már rendelkezésre állnak online. A gond csak az, hogy ezekhez az anyagokhoz még nem sikerült olyan mennyiségben, mértékben hozzá férés biztosítani, hogy ezekkel mindenki megismerkedhessen, akit érdekel. Egy másik aggályos kérdés az, hogy mit tegyünk akkor, amikor a törvényszék befejezi munkáját. Több olyan feladat van, ami miatt tulajdonképpen még nem lehetne befejezni a törvényszék munkáját. Ugye a büntetőügyekben, ha egy új tény felmerülhet, akkor perfelújításra kerülhet sor. Ezt, ezeket ki fogja kezelni. Azután itt van a tanúvédelem kérdése és lehet, eh, hogy eltérő intézkedésekre lesz szükség. Ki dönt ilyen esetben ezekről az intézkedésekről? ha már a törvényszék nem működik, hiszen nem egyértelmű, hogy akkor a régió melyik közigazgatósági hatósága, vagy esetleg bírósága hozhatja meg a döntéseket. Vizsgáljuk ezeket a problémákat, és ezek megfontolás tárgyát képezik a biztonsági tanácsban is, az ENSZ biztonsági tanácsában is, és bár még nem született döntés, az elképzelés az, hogy hozzunk létre egy mechanizmust, amely az ügy hátralékok adatokat dolgozza majd fel, egy adminisztratív struktúrát. Lehet, hogy csak bírók listáját állítjuk össze, és eh, ha szükség van rájuk, akkor erről a listáról mhm. lehet eh, hívni bírókat. Tehát ez egy nagyon rugalmas mechanizmus lenne, semmiképpen nem nehézkes az ügy hátralékokat, vagy fennmaradó ügyeket, tehát eh, így módon lehetne rábízni majd eh, erre a létrehozandó mechanizmusra. Összefoglalásképpen eh, szeretném ismét kihangsúlyozni, rendkívül fontosnak tartom a törvényszék és általában az igazságszolgáltatás számára, hogy amikor a törvényszék befejezi a munkáját, akkor a törvényszék tevékenysége nem maradjon egy egyszeri esemény, hanem legyen egy folytatás, legyen utóélete a régióban a törvényszék munkájának hiszen itt most ugye ellentmondásba keveredek, mert eddig a befejezési stratégiáról beszéltem, most pedig egy folytatási stratégiáról. Nemzetközi szinten tehát befejezzük a munkát, de helyi szinten folytatni kell a tevékenységet. Ott helyben kell majd foglalkozni a problémákkal, és így lesznek képesek majd az érintett országokban működő bíróságok tisztességes eljárásokat lefolytatni. Ez alapvetően az, amit szerettem volna elmondani. Ez a fő üzenetem. A mi szemszögünkből így ítéljük meg a, ezt a kérdést. És természetesen örülök, hogyha bármilyen észrevételt tesznek, vagy megjegyzéseket fűznek az előadásomhoz. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon köszönöm, professzor úr, ja, az elnök. Most pedig eh, Nitz Öjtenburg eh, asszonynak adom meg a szót, aki a jelentés készítője volt. Köszönöm szépen. Elnök úr, bíró úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni a bizottságunknak a munkatársait, és elsősorban Apacsis asszonynak, hogy nagy segítséget nyújtottak a jelentés megfogalmazásában. Ezen kívül szeretném jelezni, hogy a Nemzetközi Büntető Törvényszék jelenlegi és korábbi tagjai is hajlandóak voltak megosztani tapasztalataikat velünk. Ez azt mutatja, hogy ez valóban különleges élmény a törvényszéknél dolgozni. Nélkülük ezt a munkát nem tudtuk volna könnyen elvégezni. Ezért szeretném Bokár bíró úr által elmondottakat em, ö, ismert, vagy ö, még egyszer ismételni. 166 ö, ítélet ö, történt, 116 személy ellen folytattak eljárást, további eljárások folytatódnak. Csak öt maradt az előzetes eljárás keretében, és mint hallottuk, Mladics és Hacsis, tehát ketten még mindig szabadon mozognak. A törvényszék mint ahogy Pokár bíró úr is mondta, egy tervet vázolt fel, amely a befejezési stratégia nevet viseli. A kezdetektől fogva ugyanis nem az volt a szándék, hogy a Nemzetközi Büntetőtörvényszék egy állandó testület lesz, hanem ideiglenes testületként állították fel, amelynek ö, konkrét feladata van, és hogyha ezt a feladatot elvégezték, akkor felaszlik ez a törvényszék. Az elképzelés szerint a befejezést három szakaszban folytatják le. A jelenlegi cél az, hogy a folyó eljárásokat, pereket, stb. 2011-ben zárják le, 2012-re még áthúzódhat. Ennek elvégzésére a három tanács és a felepíteli tanács szinte állandóan dolgozik. Ugyanakkor természetesen nagyon fontos továbbra is, hogy a most szabadlában lévő ö, vádlott az a bíróság elé kerüljön, és pert folytassanak le, el, le ellenük. Hiszen, hogyha befejezi a munkáját a törvényszék, akkor büntetlenül megússzák. Ezen kívül az is fontos, hogy ha közeledik a befejezés időszakának vége, akkor a pereket továbbra is megfelelő módon gondosan folytatják le, ahogy ezt eddig is tették. Ugyanis a sietség nem károsíthatja a folyamatot. Egy másik problémás kérdés a következő. A törvényszéknek tör, továbbra is magasan képzett munkatársakra van szüksége hiszen a tapasztalatunk szerint a, a mandátum lejártának végére a magasan képzett emberek általában elmennek, ezt pedig itt el kellene kerülni. Ezen okok miatt a, az ajánlás azt kéri a tanástól, hogy vizsgálja meg, hogyha a törvényszéknek két éves hatály kiterjesztését megvalósítható-e, és hogy ez elegendő lesz. A tanácsot kérjük, hogy továbbra is ösztönözze azokat az országokat, akiknek még a két szabadlábon lévő vádlottja nem került a bíróság elé, ezt elősegítsék. Ezen kívül egy olyan bíróságot kell létrehozni, amelyek tudnak a humanitárius törvények megszegésével foglalkozni. Akkor, amikor már nem működik a nemzetközi törvényszék, büntető törvényszék. Nyilvánvalóan a nemzetközi rendszerben az államoknak a legfontosabb a szerepe, ezért fontos, hogy a nemzetközi közösség támogassa a belső országok, tehát az országban lévő belső kapacitásokat a Balkán területén, azért, hogy a helyi bíróságok elkezdhessék munkájukat. Támogatjuk az EU támogatásokat, például a, a különböző segítőprogramokat, és az európai eszközöket, a demokrácia és az emberi jogi eszközöket, és ezért a Nemzetközi Törvényszék folytatási stratégiáját is kérjük, hogy a tanács segítse. Ezen kívül a bírósági és az ügyészségi kapcsolatokat is erősítsék a nyugat-balkáni országok és a többi ország között, és a törvényszék között. Tudjuk, hogyha világos mechanizmus eh, áll rendelkezésre, amely a törvényszéknek a megmaradó munkáját el tudja végezni, akkor sikerül majd azokat az elveket eh, végrehajtani, amelyek alapján ezt a törvényszéket is eh, létrehoztuk. Felkérjük a tanácsot, hogy késlekedés nélkül az ENSZ keretein belül folytassa azokat az eljárásokat és olyan mechanizmust, amely a megmaradó funkciókkal foglalkozik. És azt javasoljuk, hogy az SBT elé egy olyan javaslatot nyújtsanak be, amely egy közös iroda felállítását célozza meg amely a Nemzetközi, Bírósági eh, Nemzetközi Büntető Törvényszég eh, megmaradó feladataival, feladataival foglalkozik, eh, Ruandával is és Sierra Leone-val is. Ezen kívül emlékeztetjük a tanácsot, hogy az EU-nak külön érdeklődést kell mutatni az iránt, hogy megmaradjon a Nemzetközi Büntető Törvényszégnek az öröksége, tehát hogy a leváltárnak megfelelő helyet biztosíthassanak, és e, ezt az örökséget e, a e, megbékélési folyamat érdekébe állítsák. Elnök úr, bíró úr, ezek az ajánlástervezetnek a fő gondolatai és én ezt az önök figyelmébe ajánlom. Köszönöm. Thank you, Madam Nate. Köszönöm szépen, Nate asszony, mondja az elnök. Frau Kallenbach is next speaker. Kallenbach asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és önnek is köszönöm, Pókár úr, az elmondottakat. Három kérdést szeretnék feltenni elmondta nekünk, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy megvalósuljon a completion strategy, a törvényszék munkájának a lezárása és az ügyek átadása a helyi bíróságoknak. Amin egy kicsit csodálkozom, és nem csak én, hanem azt hiszem a régióban is hallani ilyen hangokat, az az eljárások időtartama. A Gotovina vagy a Vojslav Sesei jel kapcsolatos eljárásokra gondolok, ezek már évek óta zajlanak. Vannak-e kimutatható okai annak, hogy ez így van? Nem kapnak elég támogatást, kevés az ember, a létszám a törvényszéken? Szeretném szeretnék csodálkozásomnak hangot adni, hogy Szesej például, és ilyen ismert emberek még Hágából is tovább végezhetik tevékenységüket. Szesej például otthoni párt elnöki tevékenységét gyakorlatilag Hágából is tovább végezheti és hogyha szerbeket vagy bosnyákokat hallgatunk meg, ők újra és újra elmondják, hogy igazából nem bíznak az iktiben, mert szerintük az ikti nem semleges, hanem nem pártatlan, például Ramos Aradinai koszovói esetére hivatkoznak, és azt mondják, hogy nem ugyanolyan intenzitással üldözik, mint a szerveket vagy a bosnyákokat. E, talán erről szólhatna röviden. Van-e bármilyen jele annak, hogy a Ramos Saradináj elleni eljárás például mikor sikerül majd egy döntéssel, ítélettel lezárni? Köszönöm szépen, Privetics úr! Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais déjà remercier. Úr, kedves kollégák, szeretném megköszönni eh, a bíró úrnak és a jelentéstevő kollégáknak ezt az ajánlást tervezetet. Két van, két eh, területtel van, kapcsolatban van kérdésem. Először a D pont és a G pont. A D ponttal kapcsolatban szeretnék, hogy kiterjesszék a törvényszéknek a mandátumát, nem csak a Karadzsics ügyel kapcsolatban, hanem Granadicsal kapcsolatban is, aki katonai vezete volt. Tehát felmerül a kérdés, hogy hogyan értes állásfoglalatokat vagy hátározatokat a 125-öset, amely 93-ból származik, a BT-ből, amely nem határozta meg a mandátum, tehát a hivatali idő lejárásának az időpontját. A biztonsági tanács a 2003-as 1500-as harmas határozatában egy stratégiát vázolt fel, Eh, hogy hogyan lehet befejezni a munkáját ezeknek a nemzetközi eh, törvényszékeknek, a ruandainak is és a hágainak is, és pedig úgy, hogy az elsőfokú eh, pereket lezárhassák 2010-re de tulajdonképpen a munkák többi részét is. De ez tulajdonképpen csak egy jelzés jellegű időpont volt, azért, hogy hatékonyan tudjanak működni. És aztán a törvényszék azt mondta, hogy mivel új perek nyíltak meg, köztük Karadicsé is, e, ezt az időpontot nem tudják megtartani. Inkább 2012-nek kellene lenni a befejezési időpontának. De mivel e, különben sem volt megalapítva dátum, itt nincsen e, ellentmondás. Tehát a 127-es határozat az tulajdonképpen csak jelzés volt. És a két határozatnak a szellemében szerintem ezt kell megerősítenünk, hogy tartsák tiszteletben a vádlottaknak azt a jogát, hogy védhetik őket, de ugyanakkor ne elsünk át a ló másik oldalára, tehát hogy ne nyújtsuk el túlságosan ezeket a, az eljárásokat. Tehát a D-vel kapcsolatban, D bekezdéssel kapcsolatban szerintem itt jogi logikai probléma van, tehát hogy hogyan tekintjük a, a 93-as és a 2003-as határozatokat hiszen ez a kettő teszi lehetővé, hogy lássuk, hogy hogyan kell eljárni. Aztán a két utolsó jelenleg szabadlábon lévő vádlott esetében az ENSZ lehetővé tette azt, hogy a fennmaradó kérdéseket hogyan lehet megoldani. megoldani. Tehát van egy erős szerkezet, amely lehetővé teszi, hogy elérjük azt, amit szerettünk volna, tehát hogy a, a bűnök elkövetőit bíróság elé vigyük és elítéljük őket. Egy másik érzékeny pont, ez pedig egy hagyományos bekezdés a a levéltáraknak a, a kérdése, e, a G bekezdés. Ezeket a levéltárakat általában az állatok, e, államok vezetik, és általában bizalmasan kezelik. Tehát az ENSZ egyik e, leány ágazatának a kezében lévő levéltárat, akkor az ENSZ-nek kellene átvennie, tehát hogyha regionális elhelyezésről van szó, az csak úgy lehet elfogadni, hogyha ez az Egyesült Nemzetek égisze alatt és ellenőrzése alatt történik. Tehát nem szabad rosszul értelmini e, ezt a regionális elhelyezést. E, ez szerintem egy elég érzékeny kérdés ilyen helyzetben. And the last person in the first... Köszönöm szépen. Doris Pák az utolsó kérdésfeltevő. Köszönöm szépen. Csatlakoznék, és egyetértőleg több mindennel, ami elhangzott. Nos, nyilvánvaló egyetértek azzal, hogy a megbékélés nem érheti el ez a törvényszék, de az áldozatoknak, vagy az áldozatok hozzá tartozóinak talán lehetővé tudja tenni, hogy mégis kibék, megbékéljenek. A törvényszék nélkül, illetve anélkül, hogy például Karadzsicsot vagy Mladicsot elítélte volna a törvényszék, elképzelhetetlen lett volna a megbékélés, ezt mindenki ismeri, aki járt már ebben a régióban. Kalambach asszony kérdéséhez szeretnék csatlakozni. Hogyan lehet, hogy Szesejt még mindig nem ítélték el, és a börtönből folytatja a választási kampányt, irányítja a pártját, befolyásol egy olyan országot, amely közben csatlakozni kívánna az Európai Unióhoz. Nyilvánvaló, hogy nincsenek észszerű határidők, amelyen belül egy ilyen eljárást le tudnának zárni, és ez az egész a törvényszék működését is egy kicsit kétségesé teszi. Hogyha Szesely már ilyen régóta ül, és ilyen régóta zajlik az eljárás, akkor mennyi időre lesz szükség ahhoz, hogy Karadzsics urat is el tudjuk ítélni? Felmerül bennem ez a kérdés. Hogyha arról beszélünk, hogy ugye lezárja, befejezi a munkáját a törvényszék francia kollégámmal is egyetértek. Én sem látom indokát annak, hogy már most kezdjünk beszélni arról, hogy a törvényszék befejezi a munkáját. Miért nem mondhatjuk azt, hogy minden észszerű időben, határidő előtt le kell zárni, de nem lehet le, bezárni a törvényszéket, lezárni a törvényszék munkáját, amíg legalábbis a két legfontosabb háborús bűnös nem jelent meg a bíróság, nem jelent meg a törvényszék előtt. Ugyanis ha nem így teszik, akkor lesznek olyanok a régióban, akik most azt mondják, ha várjuk meg, amíg a törvényszéket bezárják, és majd utána találjuk meg ezt a két az igazságszolgáltatás elől bujkáló egy gyanúsítottat. Tehát mindegy, hogy Mladics urat mikor e, találják meg, garantálni kell, hogy őt igenis a törvényszék elé állítsák. És e, egyetértek azokkal, e, akik Eh, szintén úgy gondolják, hogy a törvényszék eh, munkáját nem szabad befejezni. Legalábbis annyiban fenn kell tartani a törvényszék munkáját, hogy az a már elindított ügyeket lezárják, és még újakat is, például Mladics ügyét is elkezdhessék tárgyalni. Kell lehetőség arra, hogy eh, ebből a nehéz helyzetből kikerüljünk. És még egy dolog. El tudna mondani nekünk röviden, hogy önnek milyen benyomása támadt a régióban működő büntetőbíróságok munkájáról. Én Szerbiában, Belgrádban jártam kollégákkal, és beszéltem az ottani államügyésszel, és lenyűgözött minket. Nagyon pozitívan értékeltük az ő munkájukat. El tudom mondani, hogy a többi országban is hasonló a helyzet, vagy ott inkább több a hiányosság. Ön is azt mondaná, hogy Bosznia-Hercegovinában nagyon sok a hiányosság, és talán akkor konkrétabban rá tudnánk mutatni, hogy kik azok a felelős politikusok a régió régióban, és így juthatnánk ott is jobb eredményre. És végül ön beszélt emlékhelyekről a Balkánon, emlékközpontokról. Jó lenne, hogyha erről egy kicsit többet hallhatnánk még öntől. Köszönöm szépen, Doris. Professzor úr nagyon sok kérdést kapott, kérem, hogy válaszoljon ezekre, legalább a kérdések egy részére, így az első kör végén. Tessék. Let me thank Először is megköszönöm a kérdéseket, az eddig elhangzott kérdéseket. Megköszönöm a jelentéstevő magyarázatát is. Elmagyarázta, hogy pontosan mi a tanácsnak készült, a tanács számára készült ajánlások háttere. Okosan kell válaszolnom, mert nem beszélhetek folyamatban lévő ügyekről. Ugye bíró vagyok, ilyen esetekről nem beszélhetek. Még akkor is, hogy ha nem én vagyok egy bizonyos ügynek a bírója, ez a tiltás érvényben van. Megpróbálok úgy válaszolni a kérdésekre, hogy ne álljon fel összeférhetetlenség, és hogy ne utaljak a folyamatban lévő esetekre, ügyekre. Próbálok nem úgy beszélni, mint bíró most. Az első kérdés. Az ügyek, az esetek hossza, tárgyalás hossza. Általános jellegű kérdés ez. Maga a törvényszék is kicsit szenved attól, hogy milyen hosszúak ezek az ügyek, ezek a tárgyalások. Az ember fölteszi magának a kérdést, hogy miért is tartanak ilyen sokáig ezek a tárgyalások vannak olyan problémák is a mi esetünkben, amelyekkel nem szembesülnek a hazai törvényszékek, egy nemzeti ország törvényszékek. Például ilyen a tolmácsolás, a fordítás kérdése. A vádlottat olyan a vádlott számára lehetővé kell tenni az, hogy értse a tárgyalást, illetve hogy a vádanyagot is el tudja olvasni anyanyelvén. Ez nem gond a tolmácsolással, de a fordítás időt vesz igénybe. Az ügyész egy nyelven beszél, illetve egy nyelven írja meg a vádiratot, a védelem, az ügyvéd pedig más nyelven írja meg a saját dokumentumait. A tárgyalás nyelve vagy angol, vagy francia, de természetesen a szerb-horvátot is elfogadjuk, hiszen a vádlottak szerb-horvátul, szerbül vagy horvátul beszélnek. tehát szükség van fordításra. Bizonyos esetekben sokáig tart a jó minőségű fordítások elkészítése. Fölmerül egy másik kérdés is, ezt általánosságban mondom, nem utalok egyetlen konkrét ügyre sem. Tehát fölmerül az is, hogy hogyan működnek együtt a különböző államok. Nürnbergben nem, nem fordult ez elő, ez volt tehát az első eset, hogy egy nemzetközi törvényszéket állítanak fel, amely a különböző államok együttműködésén alapul. Tehát nem ott jött létre a törvényszék, ahol az események megtörténtek. Ezen esetben a törvényszéken más egy, egy másik államra kell támaszkodni, hiszen azt kérünk, kérhetjük például egy másik államtól, hogy nyomozást folytasson. Ennek administratív akadályai is lehetnek, még akkor is, hogyha hajlandónak mutatkozik ez a bizonyos állam arra, hogy segítsen, hogy együttműködjön, ez sajnos egyébként nem mindig jellemző. Tehát még ilyen esetben is, hogyha hajlandó segíteni a, a másik állam, hosszú lehet ez a folyamat. Van egy másik szempont, ami szempont egy másik eshetőség, ami nagyon ritkán merül fel nemzeti bíróságokon. Ez pedig az, hogy a nemzetközi törvényszékeken tágabb értelmű garanciákat kell megadni, mint a nemzeti törvényszékeken. Tehát a, az igazságos tárgyalás ugye minimum garancia. Az államok általában ilyen minimum garanciákból indulnak ki, a nemzetközi törvényszék azonban arról is, gondos, arról is gondoskodni kell, hogy ne csak ez a minimum garancia valósuljon meg. Az utolsó pont pedig a, a, a tanúk védelme. A tanúk általában, illetve nagyon sokszor áldozatok is. Hágába el kell szállítani ezen személyeket, ezen tanukat, és arról is meg kell bizonyosodnunk, hogy amikor visszakerülnek ezek a tanúk a, az érintett régióba, akkor nem lesz egy kitéve semmilyen negatív támadásnak, és ez, ez egy nagyon, ér, nagyon érzékeny kérdés. Nagyon sok tanú úgy dönt, hogy nem is megy vissza hazájába, az érintett régióba, sokszor gyakorlatilag eltűnnek, új életet kezdenek, új néven kezdenek valahol máshol új életet, mert nem tudják elképzelni azt, hogy ezután, tanúskodás után visszatérjenek. Tehát számos olyan jelenségről számolhatunk be a nemzetközi törvényszéken, ami nem jelentkezik egy nemzeti, egy egyszerű törvényszéken. Ezzel együtt el kell mondjam, hogy az utóbbi években megpróbáltuk fölgyorsítani a, a, a ügyek tárgyalását, de természetesen a tisztességes eljárás, a tisztességes bírói tárgyalás alapelvét egy, nem tudjuk, nem szabad feláldozni, és nem is tettük ezt. Ezt mindig le kell szögezni. Tehát ez az alapvető kiindulási pont, itt semmilyen kompromisszumra nem vagyok hajlandó. Ami a határidőket illeti. Van egy olyan kérdés, eh, amire nem tudok válaszolni, ez, attól, ez a kérdés arra vonatkozott, hogy mennyire független a bíróság. A bíróság természetesen független. Az ítéleteket a bírók a tárgyalások eh, alapján hozza meg, minden attól függ, hogy mi hangzik el a tárgyaláson. Hogyha megfelelő bizonyítékkal járulnak a törvényszég elé, akkor az alapján dönt a bíró, hogyha nem kerül bemutatásra ez a bizonyíték, akkor nem tud ezen bizonyíték alapján ítélkezni a bíró. Aztán a kifutó tevékenység. Ez alap, e, e ezen stratégiában nem szerepel semmilyen határidő. Ez volt egyébként a ö, alapelv is, hogy ne határidők alapján dolgozzunk, hanem egy stratégiát dolgozzunk ki. 2000-ben az akkori ügyészsel azt gondoltuk, hogy 2010-ben érünk mandátumunk végére, és akkor 2000-ben a biztonsági tanácssal megbeszéltük azt, hogy vajon mennyi ideig tart az összes olyan tárgyalást lefolytatni, amivel az ügyész amivel az ügyész foglalkozni szeretne. Akkor a 2016-os időpont hangzott el. Mi bírók, azt gondolt, mi bírók azt gondoltuk erről, hogy ez túlságosan hosszú időszak. Egyrészt azért, mert a tanúk eltűnnek, avagy el is halálozhatnak. Ugyanez vonatkozik a vádlottakra is. Nagyon nehéz a bizonyítékokat összegyűjteni, hogyha túl sok idő telik el a szóban forgó események óta. Tehát ezért gondoltuk azt, hogy fel kell gyorsítani a folyamatot. A biztonsági tanács előtt is ezt elmondtuk. Elmondtuk azt, hogy 2016-ig túlságosan sok idő telne el, ezért mondjuk 50%-kal csökkent, csökkenteni kell ezt az időszakot. Így történt meg az a döntés, hogy 2008 volt a céldátum, viszont azt kértük, hogy akkor duplázzák meg a bírók számát. Tehát ez a 2016, ez egy nagyon durva becslés volt. Ez alapján történt, történtek a változtatások. 2004 után még mindig 170, a 161-es esetszám maradt meg. Az utolsó vádlott még ugyan hátra van, és hogyha előbb-utóbb letartóztatják a még szabadlávon lévő vádlottakat, akkor akár 2011-ig be is fejezhetjük ténykedésünket. De természetesen a megfelelő tárgyalás és igazságos tárgyalás alapelveit tisztában kell tartani, tehát a végletekig nem lehet fölgyorsítani a folyamatokat, de az eljárási szabályzatot módosítottunk annak ért, anna a célból, hogy fel tudjuk gyorsítani magát a folyamatot. Ami a megbékélést illeti. A törvényszéknek van egy ilyen szerepe is, hogy segítse a megbékélést az érintett régióban. A megbékélés elérése azonban csak úgy érhető el, hogyha bíróság elé állítják az összes vádlottat. Itt nem csak a nem az összes vádlottat nem, valószínűleg nem lehetséges az, hogy az összes vádlottat törvényszék elé állítsák, de legalább a kiemelkedően súlyos esetekben kell ezt megtenni, és legjobb lenne ezeket a tárgyalásokat olyan bíróságokon megtartani, amelyek az érintett régióban helyezkednek el. Ezeknek egyébként nagy lenne a nagyobb hatása is lenne, és se, jobban segíteni a megbékélést is. Bizonyos garanciákat itt is természetesen be kell tartani. A helyi bíróságok ról azt látjuk, hogy nagyon jól működnek. Szarajevóban van egy vegyes bíróság, ennek ez is egy gyakorlatilag egy sikertörténet, nagyon jól működik. Természetesen segítenek a külső bírók is. Vannak olyan külső bírók is, akik korábban a hágai törvényszéken dolgoztak. Aztán az emlékhelyek kérdése is elhangzott. Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy a megbékélés céljából célunk az, hogy megértse a lakosság is, a közvélemény is, hogy mi volt az értelme a bíróság tevékenységének. De nagyon nehéz ez egy olyan embernek, aki nem ügyvéd, aki nem jogász, aki nem szakértő, nagyon nehéz a e, bíróság ítéleteit egy ilyen személynek megérteni. Nem mondhatjuk azt, hogy tessék itt egy számítógép, itt kérem keressen meg az anyagokat. E, tehát nem lehet azt megmagyarázni egy ilyen laikusnak, hogy hogyan kell értelmezni, vagy hogyan lássa a, be, a bíróság belső munkáját. Azt azonban el lehet mondani, hogy a bíróság természetesen bizonyítékok alapján dolgozik, és a tárgyaláson elhangzottakat tudja figyelembe venni. Ez mindenhol így van, legjobb lenne a ténylegesen lezajlott tényeket százszerzalékig rekonstruálni tudni, de a bíróságon ez nem mindig lehetséges. Elnök, köszönöm szépen. Még hárman szeretnének kérdéseket feltenni. Gomez asszony az első. Um, first of all, very, very pleased to see you, Judge Pocard. Nagy örömömre szolgál, hogy itt találkozhatom ennel a bíró úr. Gratulálni szeretnék annaminek a kitűnő munkájához, amelyet jelentéstevőként végzett, és nagyon egyetértek a legtöbb ajánlással, bár nem mindegyikkel, de a legtöbbel egyetértek. Ennek ellenére arra tennék javaslatot, hogy gondolja meg a jelentéstevő asszony, hogy A Bramet ügyvéd fő, legfelsőbb, legfőbb ügyész által tett kijelentéseket vegyék figyelembe, mégpedig vegye figyelembe a jelentésben, mégpedig Bramac ügyész azt mondta, hogy Ante Gotovinára vonatkozó információkat nem vettek be a nyomozati anyagokba Horvátországban, és mint hogy a horvát látogatót kapunk, úgy gondolom ennél fontosabb, hogy szerepeljen a jelentésben. Kérdésem önhöz, bíró úr, mit gondol, hogyan tudjuk fenntartani azt a lendületet, amelyet szerzett a bíróság Ratko Mladic elfogása érdekében van-e valamilyen javaslata? Hogyan lehet e két még menekülő háborús bűnöst elítélni, akkor, hogyha az IKTI befejezi munkáját, esetleg a nemzetközi büntetőtörvényszék elé álljanak? Anami javaslatot tesz nem csak az IKTI, hanem a többi a Sierra Leona, Leone és más eh, háborús bűnök esetében eljáró, időlegesen működő büntető törvényszékekről. És erre kérdezek én is rá, nem lehetne az ICC-hez átadni, tehát a Nemzetközi Büntető Törvényszégnek átadni a maradványügyeket, Persze ez függene a biztonsági tanács mandátumatól. Köszönöm szépen, Bizli úr kap szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Lehet, hogy már felvetették a kérdésemet, akkor elnézést kérek. Goms asszony észrevételét szeretném folytatni én magam is. A jelentés E pontja azon esetekről szól, hogy a két menekültet még nem sikerült elfogadni. Nincsen e lehetőség arra, hogy távollétükben ítéljék el őket, és ha bűnösnek találják őket, akkor ítéljék el őket. Ha pedig erre nincsen lehetőség, akkor milyen javaslattal él a jelentéstevő? Köszönöm szépen! Olmár Rajtán asszony a szót. Ja, Elnök úr, hogy mondjam azt, hogy az EPP frakciós árnyék jelentés tevőjeként én is szeretném megköszönni azt, hogy ez a jelentés ilyen teljes, átfogó. 116 ügyet lezárt a törvényszék, nagyon sok még azért a tennivaló a régióban, de azt hiszem, hogy azért ez egy nagyon szép mérleg és azt hiszem most már senki nem mondhatja azt, hogy büntetlenül maradnak a bűnösök. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen erről évekig folyt a vita. Elnök úr, nagyon elégedett vagyok azzal is, hogy a raportőr arra helyezi a hangsúlyt, hogy milyen jó a törvényszék együttműködése azokkal az országokkal, ahonnan származnak a keresett elkövetők. Az Európai Unió, Európai Unióként ez természetesen kötelességünk és Nem vagyunk hitelesek akkor, hogyha ehhez az elvhez nem ragaszkodunk. A e, törvényszék e, munkája azért lehet ennyire értékes, e, mert, és azért kerül, kell, kellett, hogy sor kerüljön erre, mert az igazságügyi hatóságok a Balkánon még nem működtek. Egy jó igazságügyi apparátusra van szükség, amely megfelel a kopenhágai kritériumoknak, és egyetértek, amit ezzel kapcsolatban a kollégám elmondott ami a bíróság vagy a törvényszék eh, hagyatékát, eh, örökségét illeti, és hogy eh, a megbékélést kell elősegíteni, ebben is teljesen egyetértünk. Két dolgot szeretnék világossá tenni, vagy pontosítani. A végleges döntés a törvényszék munkájának a bezárásáról persze az ENSZ kezében van. Szerintem is 2010 után is kell, hogy folytassa a munkáját a törvényszék, de amint egy időpontot megjelölünk, akkor tulajdonképpen a nyomást erősítjük, ezért én azt mondom, hogy itt ne ennyire pontosan fogalmazzunk, hanem kevésbé konkrétan dátum megnevezése nélkül. Hogyha ami pedig a két nem elfogott menekültet illeti, Mladic esetében megegyezésre kell jutni, és egyetértek, hogy aláhúzzuk ezt a jelentésben is. Természetesen a Nemzetközi Törvényszék számos feladatot átvet és felvállalhat, de a jó és kevésbé jó tapasztalatok a törvényszékkel azt hiszem szintén arra mutatnak, hogy ezeket a tapasztalatokat át kell venni, és folytatni kell a helyi bíróságokon. Tehát köszönöm összességében még egyszer a jelentést. Thank you, Will. Now I give the floor to Prof. Most pedig questions. Megadom vendégünknek a szót, és utána pedig Nőc asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon, professzor úr, köszönöm szépen, hogy még egyszer megkaptam a szót, és köszönöm azokat a kérdéseket, melyeket nekem tettek fel. Persze a jelentéstevőnek feltett kérdéseket nem válaszolom meg. Nadics és az kérdéséről mi szerint, hogy mi történik, hogyha az IKTI befejezi munkáját, mielőtt elfogják őket. Nos, mindig azt az álláspontot képviseltük, hogy a e két terheltet hágában kell bíróság elé állítani, vagy pedig a reziduális mechanizmus, tehát az IKTI munkájának befejezését se elősegítő mechanizmus segítségével kell őket bíróság elé állítani. Hogyha természetesen a bíróság megszűnte előtt fogják el őket, akkor lehet, hogy nem az egész büntetőtörvényszék, de legalábbis a tanács munkáját úgy hiszem, hogy meg kell majd hosszabbítani. Azonban feltették azt a kérdést is, hogy átadhatunk-e a nemzeti, Nemzetközi Büntetőtörvényszéknek, az ICC-nek eseteket. Nagy a kihívás hiszen a Nemzetközi Büntető Törvényszék eh, joghatósága nem egy országra, például Jugoszláviára terjed ki. Azonban a római statútum, amely az ICC joghatóságát szabályozza meg, arról szól, hogy csak a 2002. július 1 -e után elkövetett cselekmények esetében rendelkezik joghatósággal a bíróság. Nos, hát a volt Jugoszlávia területén korábban követték el ezeket a dokumentumokat, ezeket a cselekményeket. Azonban, hogyha a biztonsági tanács adja át az ügyeket az ICC-nek, akkor lehet, hogy nem kellene figyelembe venni ezt az alapszabályt, mondják egyes értelmezők, más értelmezők viszont úgy gondolják, hogy a Nemzetközi Büntető Törvényszék alapszabálya mindenképpen figyelembe vendő. Tehát amennyiben a biztonsági tanács adná át az ügyeket az ICT-től az ICC-nek, akkor az ügy átutalási határozatát minden bizonyal úgy fogalmazná meg a biztonsági tanács, hogy a 2002. július 1 után elkövetett ügyekre vonatkozik ez csak. De hát nem tudom, hogy oldódik majd meg a kérdés, nyitva hagyom a kérdést. Arra vonatkozólag, hogy az ICC, a Nemzetközi Büntető Törvényszék eh, működhet eh, a reziduális vagy a maradványmechanizmus keretén belül, úgy gondolom, hogy ez az egyik opció, ez az egyik lehetőség. Az ICC Lajstrom osztálya administratív testületként működhetne a ICTI, illetve a Sierra Leonei büntetőtörvényszék maradvány ügyeinek eh, regisztrálásában, figyelembe véve az egyes eh, esetek specifikus tulajdonságát, és eh, esetleg összehívhatnának itt tanácsot. Az ICTI vagy az ICTR ítelkezési területén. Meg lehet, hogy ehhez persze az ENSZ és az ICC közötti együttműködési dokumentumot kell kiegészíteni. Mindazonáltal ez egy olyan lehetőség, egy olyan út, amely járhatónak tűnik. Ami pedig az inabszencia vagy a távollétben folytatott büntető tárgyalást illeti. Nos, a bíróság mindig azon a véleményem volt, hogy nem folytat le távollétben való tart tárgyalást, bár ez technikailag lehetőség volna, de igazából nem tudom, hogy az igazság szolgáltatásának célját szolgálnánk -e ezzel. Hiszen, <clears throat> hogyha vádat emeltünk valaki ellen, akkor, és ezt a személy menekülőben van, bujkál, nem tudom, hogy mi változna meg, hogyha jogerős ítéletet is hoznánk. Ugyanúgy bujkálna a továbbiakban is. Éppen ezért tehát a Ikti mindig úgy ö, gondolta, hogy sokkal hasznosabb és szélrevezetőbb, hogyha vádlott jelen van az üdésteremben. Mást már nem kell mondanom, csupán annyit akarok mondani, hogy még két menekülőben lévő vádlottat az iktinek <coughs> kell tárgyalni az ügyüket, vagy pedig a maradvány mechanizmus, a reziduális mechanizmus keretében kell letárgyalni az ügyüket. És persze meg kell akadályozni, hogy bárki azt gondolhassa, hogy az igazságszolgáltatás nem éri be ezt a két elkövetőt, csupán azért, mert az IKT befejezte tevékenységét. Itt fejezem be a munkámat. Köszönöm szépen, professzor. Nőcs asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni mindazon kollégáknak, akik hozzászóltak az eszmecseréhez, és nyilván Pokár biztos úrnak is, aki a, ezt az eszmecserét még gazdagabbá tette tapasztalata és meglátásai és bölcsessége a, alapján. Szeretném ezen kívül eh, kifejezni azt, hogy a különböző szolgálatok munkatársainak és a bizottságnak is köszönhetem, hogy ezt a jelentést elkészíthettem. A kollégáknak megígérem, hogy meg eh, vizsgálom a lehetőségét annak, hogy két módosítást benyújtsak a saját állásfoglalás tervezetemhez. Az egyik valóban a horvátok által nem nyújtott együttműködést fogja kezelni, tehát hogy hiányzik a horvátok együttműködése. A másik pedig világosabbá tenni, teszi, hogy a két vádlott, akik még mindig szabadlábon van, azokat vagy a nemzetközi törvényszékeknek, vagy az ő munkájukat követő szervezeteknek kell e, bíróság elé állítani. E, az, hogy távlétükben elítéljük -e, e őket, azt már a bíró úr megválaszolta, aki nyilvánvalóan sokkal jobban ért ehhez a kérdéshez, mint én. Tehát szeretném megköszönni a kollégáknak mindezt, és emlékeztetni szeretnék arra, hogy február 17-e a módosítások benyújtásának a határideje, és aztán a plenáris ülés elé márciusban az első plenárisra kerül. Elnök, jó, tehát akkor egy hét van a módosítások benyújtására. Tehát akkor szeretném Pocár bíró úrnak és a jelentéstevőnek is megköszönni a munkájukat és persze mindenki másnak is, aki hozzászólt. Jön a következő kérdés a Nemzeti Parlament és az Európai Parlament közötti együttműködés a Lisszaboni Szerződés értelemben. Andrew Duff kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenkit szeretettel üdvözlök. Mint tudják, azt arra kértek, hogy véleménytervezetet készítsek az AFKO számára, a bizottság számára, Brock úr kért erre nagyra becsült kollégánk. Ugyanis a nemzeti parlamentek jelentősége növekszik az EU politikai rendszerében, különösen ha figyelembe vesszük a Lisszaboni szerződést. Brock úr ma délután a német szövetségi alkotmánybűróság előtt van karlsruhe és a szerződést védi a bíróság elé került ügyben. Ezért elnézést kér, hogy nem tud itt lenni. Azt hiszem fontos már az elején megegyezni, hogy nem versenyről van szó a nemzeti és az európai parlamentek között, azt illetően, hogy ki ellenőrzi a közös kül- és biztonsági politikát és védelmi politikát. Számunkra fontos, akik nem olyan régóta foglalkoznak ezekkel a politikákkal, hogy elismerjük a nemzeti partok, parlamenteknek a központi szerepét a nemzeti biztonság kérdésében. Ugyanakkor azt is ki kell jelentenünk, hogy a parlament szerepe egyre inkább növekszik a közös biztonsági kérdéseket illetően. A különböző kihívásokat és politikai válaszadásokat illetően. Az Európai Parlament szerepe tulajdonképpen lényeges, amikor a demokratikus magabiztosság növekedéséről van szó, a közös kül és és külpolitikában és védelmi politikában. Ezért a munkát együtt kell elvégezni, hogy optimális eredményeket érjünk el. Két dolog aggaszt bennünket. Az első a közös kül- és védelmi és biztonsági politikának a finanszírozása. Tudnunk kell, hogy mindegyik félnek közvetlen felelőssége van a költségeket illetően. A másik ilyen problémás terület az, hogy mindkét félnek tájékoztatni kell a közvéleményt azért, hogy ez a közvélemény jobban értékelje ezt a munkát. Mert gyakran úgy látjuk, hogy nem eléggé értékelik ezt, és nem eléggé tájékozottak az európai Unió munkáját illetően a külügy területén. A nemzeti parlamentek, úgy látom, fontos szerepet játszanak abban, hogy kommunikációs csatorna, csatornák legyenek az európai és a nemzeti parlamentek, a nemzeti civil társadalom, politikai pártok és a sajtók között. Ezt a szerepet eddig nem túl sikeresen játszották el. Amint az aktualizált Solana számok már meglesznek, és a bizottság halélnöke is ezt jóvá hagyta, és a külső tevékenységek szolgálata és biztosítja a közös kül- és védelmi politikát, politikának az ellenőrzését, akkor a hatékonyság e, többszörösére emelkedik. És ezt a Solana által napra készített számot figyelemmel fogjuk követni, és ellenőrizzük. A vélemény bizonyos pontjai a többoldalú fórumokon, fórumokon játszott szerepünket illetően, amely az utóbbi évtizedek során alakult ki, parlament véleményére emlékeztet, és pedig eljött az ideje, hogy a Nyugat-Európai Unió közgyűlésén ezt a szerződést számon kérjük, hiszen a közös kül- és biztonságpolitikai tapasztalatainkat a 27 országra ki kellene terjeszteni. És a parlamentek közötti dimenzióját is ennek a politikának bele kellene építeni az Európai Parlament munkájába. Azt hiszem, hogy álláspontunkat, állás, tehát a helyzetünket a NATO parlamenti közgyűlésen is meg kellene erősíteni. Ez a Vatanen jelentésnek is egy vonulata. Ez pedig egy fontos jelentés, és ezért említem itt újból. érdekes talán a többi többoldalú fórumoknak a nagy számban való növekedését meg kellene e, kérdőjelezni. Itt ezekről a tízes e, bekezdésben szólok, hármukról, de van egy újabb keletiről is szó, a keleti szomszédokkal folytatott politika területén. Az az érzésem, hogy némelyik fórum funkcionálisabb, van némelyik, amelyik sikeresebb, mint a többi. Minden esetre nekünk nagy terhet jelentenek, a mind parlamenti képviselőknek, és a pénzügyi helyzetet is nehezítik. Tehát talán eljött az ideje annak, hogy kritikusan tekintsük a, az általuk megtermelt értékeket. Összevetve a többi közös parlamenti bizottságok munkájával. Végül azt szeretném javasolni, hogy formalizáljuk a két éves konferenciákat, az AFET bizottság, és a külügyi és védelmi bizottságok szóvivői között. E, itt a nemzeti parlamentek szóvivőire gondolok. Itt nem csak a, ezen bizottságok elnökeiről van szó, hanem a különböző frakcióvezetőkről, vagy szóvőkről, a koordinátorokról, akik 27 parlamentet képviselnek, és sokszor kétkamarás parlamenteket. Azt hiszem, hogy ők sikeres munkát végeznek, és még sikeresebbek lehetnének, hogyha rendszeresebb megközelítést alkalmaznánk. Hogyha a parlamenten belül sikerül a szakértelmet, a specializációt, a, különösen a biztonság és védelmi területeken növelni, és így megfelelő partnereknek bizonyulunk, a nemzeti parlamentekkel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy mind Mr. Eh, Brock úr és én is ott leszünk a kozák ülésen Prágában, mielőtt eh, elkezdjük a választási kampányt. és ha ezt az afet elfogadná, akkor a kozak keretén belül is megtárgyalhatnánk ezeket a két témákat. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, és most Baskova asszony kért szót és mások is sorra kerülnek még. Nem. Uh, uh, first of all, and, and I think that, that I have on behalf of, of uh, my colleagues uh, uh to negotiate with Mr. Duff, it's always... Árnyék jelentéstevőnek neveztek ki, voltak éppen tárgyalnom kötelet húznom kellett volna a jelentéstevővel, de értettünk, De most hollandul beszélek. Először is, elnök úr, úgy gondolom, hogy az a tény, hogy a külügyi bizottság egy véleményt készít, ez már önmagában egy nagyon jó jel. És amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lép, akkor nyilvánvalóan sokkal többet kell majd együtt működnünk a nemzeti parlamenti kollégáinkkal, hiszen közös, megosztott felelősségünk lesz. Ami azt jelenti, hogy mi vagyunk illetékesek külpolitikai, külügyi ügyekben, de ugyanakkor a nemzeti parlamenti kollégáinknak kell gondolkodni, gondoskodni arról, hogy a nemzeti minisztereiket is ők jól tudják eh, ellenőrizni, legyen egyfajta parlamenti kontroll eh, tehát eh, tulajdonképpen a nemzeti parlamentek meghosszabbított karjai lesznek az Európai Parlament külügyi bizottságának külügyi kérdésekben, és ezt én nagyon jónak tartom. A DAF kollega szövegében ez nagyon jól van megfogalmazva. Amit egy kicsit hiányolok viszont a szövegben, az a kozák együttműködés kérdése. A kozak kapcsán talán nem mindenki tudja, hogy pontosan mit is tesz a kozák. Sok európai parlamenti képviselő sem tudja, és nemzeti parlamenti képviselők közül is nagyon sokan nem tudják, hogy mit csinál a kozák. Ezért ezzel kellene kezdeni valamit, a kozzakot ismertebbé kellene tenni, így vagy úgy ez. Ez volt az első megjegyzésem. Második megjegyzés, amit szeretnék tennék, a következő. Hogyha együttműködésről beszélünk, hogyha arról beszélünk, hogy meghosszabbított kar, elszámoltathatóság a, külügy, a külpolitika területén, ha azt mondjuk, hogy pénzügyi ellenőrzés, hogyha mindezt meg akarjuk valósítani, ezt a meghosszabbított kar funkciót, akkor még inkább szükség lenne arra, hogy évente egyszer a nemzeti parlamentek képviselőit hívjuk meg ide hozzánk. Ehhez kell valami struktúra hogyha én például a nemzeti kollégáimmal konzultálok, hát akkor kell egy struktúra, vagy inkább talán mechanizmus, hogy minél gyorsabban tudjuk egymással megosztani az információkat. És azt hiszem, hogy ez is nagyon hasznára válik majd a külpolitikának európai szinten, ugyanis ezért nagy felelősséggel tartozunk remélem, hogy Ribaskozba asszonynak nem vettem ki szájából a szót, tulajdonképpen a frakció üléseken ezt már megtettem többször. Um, köszönöm szépen. Most pedig van itt egy kis technikai probléma. Mint tudják, én vagyok az egyetlen szocialista frakció tag itt a teremben. Jó Leinen, bocsánat, bocsánat, tehát Jó Leinen, Adrien Severin kérte meg, aki viszont elment, és ő meg engem kérdezett meg, hogy mutassam meg most itt az árnyék jelentéstevők kollégiumában az ő jelentését. Tehát Jó Leinen, árnyék jelentéstevő, és az ő véleményét fogom most elmondani. Nos, Jó Leinen támogatja a helyzet logikai következte, a jelentés jó logikai következtetéseit jelesül, hogy fontosan a nemzeti parlamentekkel megerősíteni a kapcsolatot. Másrészt kihangsúlyozza, mondom nem én, hanem jó Leinen hangsúlyozza ki, hogy élnünk kell lehetőségeinkkel, amelyet a Lisszaboni szerződés nyújt majd számunkra, és az Európai Unió bizottságának helyettes elnöke, vagy jövendőbeli külügyminisztere is aktivizálhatja magát ezen a területen. Még mindig nem én, hanem Jó Leinen mondja, hogy a harmadik bekezdés, amely arról szól, hogy idézek, úgy hiszi, hogy az Európai Parlamentnek kiegészítő funkciója van, az európai biztonságpolitika és az közös kül- biztonságpolitika kialakításában, amely politikát csupán a nemzeti parlamentekkel való együttműködésbe lehet elérni. Na most jó lányan azt mondja, hogy legyen itt csak annyi, hogy which can be enhanced. Ennyi volt tehát jó lányan általam, most viszont megadom Hibaskova asszonynak a szót, most aztán nem menekülhet asszonyom. Nem is menekülök, kérem szépen. Kedves kollégák, kedves barátaim! Az elmúlt öt évben megtapasztalhatták, hogy nem a saját országom érdekei mellett kardoskodom, és most sem ezt fogom tenni. Ennek ellenére ezért ne feledjük el, hogy az én hazám, Csehország, a soros elnök, az én országom miniszterelnöke két héttel a soros elnökség előtt kinyilvánította, hogy a cseh parlament ratifikálni fogja a soros elnökség kezdete előtt a Lisszaboni szerződést. Amikor a plenárist látogatta meg január 16-án, ha jól emlékszem, a cseh miniszterelnök azt ígérte a háznak, hogy két héten belül ratifikálják a Lisszaboni szerződést a parlamentben. Három hét telt el, ezután pedig a helyettes miniszter, miniszterelnök helyettes azt mondta, hogy két-három hónapra van még szükségünk. Hogyha tehát koszak találkozol az Prágában, és tudom, hogy politikailag roppant érzékeny területen vagyunk, akkor nagyon hasznos volna, hogy pozitív és konstruktív módon használ, használnánk fel ezt a jelentést arra, hogy elmélyítsük, vagy ösztökéljük az együttműködést az Európai Parlament és a Cseh Parlament között, a Lisszaboni szerződés sima ratifikációja során. Azaz tehát, hogy mind a CFSP-ben, mind az SDP-ben megerősítsük a cseh parlament szerepét, és a csehek SDP, tehát Európai Biztonsági Politiká misszióban folytatott részvételét. A cseh parlamentben azért beszélek erről, az elmúlt hetekben mind az afganisztáni, mind a koszovói jelenlétről heves vita volt. És kvázi azzal érveltek a felszólalók, hogy azáltal, hogy nem ratifikáltuk a Lisszaboni szerződést, ezért sem az ISAF-ban, sem a koszovói bevetésben nem lehet megnövelni a cserészvételt. Nevetséges ez az érvelés, de ez hangzott el. Nem akarnék erre kitérni persze a szövegben, de DAF kollégával egy olyan megfogalmazást szeretnék keresni, amelyel arról beszélünk, hogy megerősítjük az együttműködést a cseh parlamenttel a ratifikáció területén, illetve az európai kül- és biztonságpolitika területén való együttműködés területén. Kérem, értsék meg, hogy mi nem Írország vagyunk, úgy gondolom, hogy az Európai Parlament segítségével igenis megoldható a ratifikáció Csehországban. Köszönöm. Lubaskova asszony, értem az üzenetet, elmegyek majd én is Prágába, a Koszák ülésre, megnézem, mit tehetek. Most Gyuri úr következik. Hvala kolega predsedujoči. Jaz bi samo v zvezi... Köszönöm szépen, elnök úr. Tafur véleményével kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ez a tízes ponthoz kapcsolódik. A tízes pontban elmondjuk azt, hogy átfogó értékelésre van szükség a parlamenti közgyűlések, közgyűlések átfogó értékelésre lenne szükség. Most az a kérdésem, hogy ezt hogyan gondolja pontosan lefolytatni. Azért kérdem ezt mert abban a nemzeti parlamentben, ahol képviselő voltam korábban, az, az Euromed közgyűlés tagja voltam. És nyomon követtem ennek a közgyűlésnek a tevékenységét, munkáját. Az a kérdésem, hogy hogyan lehet megfelelő értékelést, átfogó értékelést véghez vinni ezen fórumok, ezen közgyűlések hozzáadott érték, értékével kapcsolatban, úgy, hogy nincsen tárgyaló partnerünk, csak az európai szemszögöt tudjuk feltüntetni ebben az értékelésben, hogyha nincsenek egyéb tárgyalófeleink, vagy nincs egy másik fél. Ezen parlamenti nem, nem szeretném, hogy az a látszat alakulna ki, hogy ezek a közgyűlések feleslegesek. Elnök, köszönöm szépen, Duffur kérem, hogy tegye meg észrevételét. Igen, vannak ilyen észrevételeim, és hálás vagyok az, ezen kommentárokért, észrevételekért. Látom, hogy a cseh parlamenti képviselőknek igen nagy az elkötelezettsége. Szeretnék ezt a ratifikációs folyamatot, ami hát egy elég hosszú, elhúzódó és fájdalmas folyamat volt, lehetőleg gyorsabban lezárni, lezárni Csehországban. Jó magam is voltam Prágában. Nem is kevésszer az utóbbi időszakban. Ősszel is jártam ott sokat, és azt hiszem, hogy elég jól értem a cseh belpolitikát, úgyhogy tudom, hogy nagyon óvatosan kell kezelni ezt a kérdést. Prágában, Csehországban. A konkrét kérdésére vonatkozóan, ami ugye a finanszírozásról szólt. A szerződésben megkülönböztetjük a közös védelmi, illetve belpolitika, tehát a KBKV és a KBVP közös költségeivel kapcsolatban. Tehát, hogy ebből mi az Európai Uniós, mi számít Európai Uniós finanszírozásnak. Nos, természetesen itt közvetlen be, beleszólásunk van abba, hogy hogy a, a közös védelmi politikai műveleteket mennyire terjesztjük ki, milyen gyorsan növe, milyen gyorsan növekedjen a külső szolgálat, a külső tevékenységek szolgálata, és ez nem egy mellékes dolog. Szerintem, hogyha hatályba lép a szerződés, akkor ez valószínűleg hamarosan bekövetkezik. Aztán a tevékenységek konkrét költségei pedig a tagállamokat illetik, tehát a tagállamok kell, hogy állják ezeket a költségeket, ami a konkrét bevetési költséget jelenti, vagy operációs költségeket. Ez valószínűleg nem állandó megoldás. A szerződésben foglal, a szerződésben, amit megpróbálunk ratifikálni, erről is szó van. Az lenne a cél, hogy a tanácsban szülesen erről döntés, végleges döntés. Omer Reutmann asszonynak igaza van, mindannyian arra kell, hogy koncentráljunk, hogy a miniszterek hogyan döntenek. Együttesen meg kell próbálnunk hatást gyakorolni rájuk. Oly módon, hogy mi is informálódunk, és kritikus megjegyzésekkel illetjük a jelenlegi folyamatokat, proaktív módon segítjük elő a folyamatokat. Kozek. Ezzel kapcsolatban felmerül, hogy ez egy mennyire lényeges formáció, illetve hogy pozitív jövő áll -e előtte. Szerintem igen, de eléggé behatárolt a kozek tevékenységi területe. Ugye ez tőlünk is függ, illetve a nemzeti parlamentektől is. Ez a legjobb hely arra, a legjobb fórum arra, hogy a nemzeti parlamentek bevált gyakorlatai cserére sor kerüljön, tehát hogy megvitassuk, mi működik, mi nem működik. Tudjuk, hogy az egyes tagállamokban, 27 tagállamban, 27 nemzeti, tagáll, nemzeti parlamentben másként is állnak hozzá egy-egy problémához. Nagyon nagy a szórás, illetve egy nemzeti parlament két kamarája között is jelentős eltérések lehetnek az eljárásban, gyakorlatokban, eljárási kultúrájában, az EU kérdéseinek vizsgálatában, különös tekintettel a kül- és biztonsági politikára. Ez, erre, a tapasztal, erre a tapasztalatra azonban támaszkodhatunk is, és jól működik ez azok számára, akiket érdekel ez a dolog, illetve akik részt szeretnének ebben venni. Talán egy kicsit jobban is tájékoztathatnánk a nemzeti parlamenteket arról, hogy miről is van szó, nem könnyű ez a dolog, megpróbáljuk ezt a kozakon megtenni, folytatnunk kell az ebévi erőfeszítéseinket. A Brok jelentésben, amit az Akkónak ír, olvashatunk bizonyos javaslatokat, hogy megnövelje az Európai Parlament képviselőnek számát, illetve az ezzel foglalkozó szakértők számát a nemzeti, parlamentben, nemzeti parlamentekben. Remélhetőleg ez jól működne, ezzel, ezen tapasztalatból is levonhatjuk a tanúságokat. A tízes bekezdésben azt kérem, hogy ezen fórumokat értékeljük ki. Ez a kérdés már régóta szerepel az együttes konferencia napirendjén. Er- ennek a konferenciának a megszervezésére évente kétszer kerül sor. Itt feltetjük a kérdést a nemzeti parlamenteknek, hogy mit gondolnak erről. Milyen tapasztalataik vannak? Véleményem szerint igen érdekes eszmecserére kerülhetne sor. Megtudhatnánk, hogy kinek fontos ez, ki számára lényeges ez, hol működnek ezek a dolgok, és hol gondolják azt, hogy nincs erre szükség. az AFET így arra kényszerülne, hogy felkészüljön egy ilyen vitára. Tehát ez egyfajta önértékelés is lenne, ami nyilván nem lenne érdektelen. Duff. Köszönöm szépen, Duff kollega. Most már ezzel a naperendi ponttal kapcsolatban csak azt kell elmondanom, hogy február 16-a déli 12 óráig lehet benyújtani módosító indítványokat. Elérkeztünk a 9. napi rendi ponthoz, az előcsatlakozási támogatási eszköz költségvetési végrehajtásának ellenőrzése, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, az illetékes bizottság Rüdik Katz is itt van, látom, és a vélemény előadója Szent Iványi úr is itt van, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Ígérem, nagyon rövid leszek. Szeretném csak a szövegemnek a legfontosabb megállapításait aláhúzni. És ha szükség van rá, persze az egész területet megvitathatjuk. Az első és legfontosabb megállapítás az, hogy minden kedvezményezett országnak azonos hozzáférés kell biztosítani számos szakpolitikai eszközhöz. Ezt kértük korábban, és ehhez továbbra is ragaszkodunk. Emellett eh, közvetlenül kell az embereknek eh, profitálni, hasznot húzni ezekből, és ezt eh, demonstrálni kell számukra. Harmadik dolog. Nagyon sajnáljuk, hogy az első IFA programokat csak 2007 végén, többet pedig 2008-ban fogadtak csak el, és így nincs igazi alapunk arra, hogy meg tudjuk ítélni ezeknek a végrehajtását, hogy azt, hogy hogyan működnek. Éppen ezért kérem a bizottságot, hogy gyorsítsák fel a projektek, a programok megvalósítását, és a szükséges forrásokat bocsássák rendelkezésre üdvözlöm a bizottság azon szándékát, hogy az Erasmus Mundus és a fiatalokat érintő programok a Tempus számára növelje a forrásokat. Örülünk annak, hogy bevonják a helyi civil szervezeteket, és támogatjuk, hogy ez továbbra is megtörténjen. Szerintünk az IPA-nak támogatni kell a vízum könnyítési programokkal kapcsolatos erőfeszítéseket. Elkészítettünk egy úti tervet, és az IPA lehet az egyik eszköz, amivel ezt elérhetjük. Két módosítás nyújtottak be, mind a kettőt el tudom fogadni, nincs semmi problémám ezekkel, és hogyha bárkinek kérdése van, kérem, tegyék fel. Köszönöm. Kácsa asszonynak adom meg a szót. Nagyon örülök annak, hogy ma délután itt lehetek, és részt vehetek ezen a rövid vitán, amelyben a előcsatlakozási eszköz költségvetési végrehajtásáról beszélünk. Egyetértek azzal, amit az előadó elmondott a késedelemről. Nagyon fontos, hogy mind a két szakbizottság, tehát a külügyi és a költségvetési ellenőrzési bizottság is felhívják a tanács és a bizottság figyelmét erre a nagyon lényeges momentumra biztosítani kell, hogy ne legyen további csúszás, további késedelem, és az eddigi késedelmet ne használják fel ürügyként, alibiként arra, hogy leállítsák a források alokálását, rendelkezésre bocsátását. Azzal is egyetértek, hogy azok a problémák, amelyeket láttunk, a FÁR, a SZAPÁRD és más programok végrehajtásával kapcsolatban, azon országokban, amelyek most már tagállamok, de hát korábban ugye tagjelöltek voltak. Pont ezért készített el a Kokobuban ezt a saját kezdeményezésű jelentést, szerettünk volna rávilágítani arra, hogy ebben a kezdeti szakaszban is nagy figyelmet kell szentelnünk ezeknek a programoknak. Egy közbenső értékelésre van szükség az előcsatlakozási eszközökkel kapcsolatban. A jelentésünk emellett arról is szól, hogy az előzetes következtetéseket ugye levontuk, és az Európai Bizottságnak kell biztosítani azt, hogy az előcsatlakozási programokban, az ország jelentésekben olyan fontos területekre koncentráljanak, mint szociális kérdések, esélyegyenlőség, határon átnyúló együttműködés, a biztonság kérdése. Február 17-én fogjuk megvitatni a jelentést, és természetesen, ha bárkivel nagyon szívesen konzultálok erről, és köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam. Köszönöm, akkor szeretném a bizottságnak megadni a szót. Alice, hogyha kívánt szólni. Nagyon köszönöm. Feljegyeztük nagy érdeklődéssel figyelve a jelentést, feljegyeztük, amit mondott, és nagy vonalakban egyetértünk a jelentés politikai irányultságával, és észrevételeket kívánunk, magyarázatokat kívánunk fűzni majd később ahhoz, hogy a bizottság mit tervez ezzel. Köszönöm szépen, kíván-e valaki még hozzászólni. Szent Iványi kollega sem. Rendben van, akkor lezárom az eszmecserét, holnap délután szavazunk erről a véleményről. Következő napi rendi pont a reform szerződés pénzügyi vonatkozásai. Az illetékes a Költségvetési Bizottság, a vélemény előadója pedig ugyancsak Szent Iványi kollega. Köszönöm, elnök úr. Nagyon jó a magyar tudása, és folyamatosan javul egyre szebben szól magyarul. Megint csak nagyon rövid leszek, ígérem. És ezt meg is tehetem, ugyanis az előző vita a DAF jelentéssel kapcsolatban már érintett sok olyan kérdés, amiről most is beszélhetnénk. Ugye már többször beszéltünk a Lisszaboni szerződésről, tudjuk, hogy ez jelentősen befolyásolja majd a külügyi és a biztonsági politikát. Ez így van, az első megállapítás. A második fontos megállapítás az, hogy most még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy egy végső pénzügyi értékelést elkészítsünk. Ugyanis nem tudjuk eh, pontosan, nem ismerik pontosan az intézményi struktúrákat egyrészt. Másrészt viszont reméljük és számítunk arra, hogy a bizottság és a tanács részéről elkészül egy világos terv, a racionalizál, egy racionalizási terv, hiszen jelentős mértékben csökkenteni akarjuk az adminisztratív költségeket is. Most meghatároztunk bizonyos iránymutatást, elveket, de még a végleges struktúrákat nem. Mindig bizonytalan az intézményi keret, szerkezet, ezért a költségvetési előirányzatokat fokozatosan kell alakítani a többi intézvény vonatkozásában is, azaz még konkrét számokat nem tudunk megadni. Miután nehéz a költségvetési helyzet, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a jelenlegi előirányzatok szintjét a negyedik és az ötödik fejezetben nem lehet tovább szűkíteni. Ezt nagyon fontosnak tartom kijelenteni. Ami pedig a következő költségvetési felülvizsgálatot illeti, a negyedik és az ötödik fejezetre vonatkozóan a források eh, jelentős eh, növelését kérjük, és eh, az több éves pénzügyi keretet is felül kell vizsgálni, Gáler úr jelentését nagyra értékeljük ezzel kapcsolatban. Az egyik alapkövetelmény pedig az, hogy elég forrást biztosítsunk az új intézményi struktúra számára. Ez alapvető fontosságú, megfelelő finanszírozást biztosítani kell, hiszen egyetértünk abban, hogy ez jelenleg nem kielégítő. Ami a Lisszaboni szerződést illeti, új eljárásokat fog létrehozni, a szerződésemeket mi üdvözlünk, és ezek garantálják a gyors hozzáférést az unió költségvetéséhez, ami nagyon fontos. És azt is le kell, hogy szögezzem helyütt, hogy véleményem szerint minden külső fellépést közösségi forrásokból kell finanszírozni, és csak rendkívüli helyzetekben lehet külső forrásból, azaz tagállami forrásból finanszíroztatni ilyen külső fellépéseket tagállami hozzájárulásból. A pénzügyi kihatások értékelésének érdekében azt kérjük a bizottságtól, hogy minél előbb konkrétan vázolják fel az intézmény és pénzügyi kereteket, struktúrákat, hogy egy megszülethessen egy megvalósítható reális terv. Bizottság. Miller úr. Ennek úr a bizottságnak a Szent Iványi jelentés tervezetét üdvözli, és figyelembe vesszük a mm, e, megjegyzéseket, de jelenleg a bizottság nem tud sokat hozzáfűzni hiszen a költségvetési dokumentumokban, amelyek nyilvános dokumentumok, már jeleztük, hogy a szerződés életbelépésének lehetnek költségvetési vonatkozásai de egyetértek Szent Iványi úrral, hogy egyelőre nem lehet kiszámolni, hogy ennek mik lesznek a költségvetési következményei, ha egyáltalán lesznek. És ezért a bizottság még túl korainak tartja azt, hogy, hogy mik lesznek ezek a következmények és hogyha ezt most meg tudnánk tenni, akkor tulajdonképpen prejudikálnánk, hogy milyen döntéseket hozhatnak. Tehát ezért nem tudunk ma többet mondani. Köszönöm. Rendben van. Kívánna még valaki hozzászólni, képviselőtársaim? Ha nem, akkor már csak annyit mondanék, hogy a nagyon rövid határidő mm, miatt február 19-én 12-ig kell benyújtani a módosításokat, és mivel ennyire rövid az idő, kérjük kivételesen, hogy angolul nyújtsák be a módosításokat. Ezzel a mai napirend végére értünk, nagyon köszönöm, és holnap 9-kor folytatjuk. Danke sehr.